Guten Morgen, guten Tag, Entschuldigung. Wir nehmen unsere unterbrochene Sitzung heute Morgen wieder auf mit Tagesordnungspunkt 5. Nos, akkor folytatjuk a mai napi rendet az ötös napi rendi ponttal, az Európai Beruházási Bank éves jelentése, Czarnecki kolléga vélemény előadója. Itt azonnal meg is adom a szót a véleményem bemutatására, tessék kolléganő a szó pani przewodnicząca. E, Nos, nagy öröm számomra, hogy ezen fontos vélemény megszövegezője lehetek. Itt egy olyan intézményről van szó, amelyet még maguk a szkeptikusok is egy jól működő intézménynek tartanak még azok is, akik a bankokban látják a gazdasági válság forrását. Még ők is meg vannak győződve arról, hogy az Európai Beruházási Bank meglehetősen jól végzi, végezte dolgát. Természetesen a jó még mindig nem azt jelenti, hogy nem lehetne jobb az intézmény működése, és ezt a szempontot a véleményemben is kiemelem. Nos, meggyőződésem szerint az Európai Beruházási Bank némileg pontosabban kellene, hogy meghatározza a beruházási stratégiáját. Itt főleg a hosszú távú perspektívára gondolok, és egy fenntartható beruházási stratégiára, valamint egy észszerű beruházási stratégiára, melyet európai szinten kellene biztosítani. Ugyanakkor az Európai Beruházási Bank egy elmélyült elemzést végez, illetve felméri a kockázatokat. Itt az Európai Bizottság vegyes finanszírozású projektjeiről van szó. A ma délelőtti vendégeink a szemvevőszék elnöke, amelynek egyébként a székhelye Luxemburgban van, valamint Nos, úgy vélem, hogy a szervevőszéknek külön jelentést kellene készítenie az eredmény elemzésről, már ami a külső hitelkihelyezéseket illeti az Európai Beruházási Bank részéről, és itt arról lenne szó, hogy ezt a stratégiát a hitelezési tevékenységhez kellene igazítani, és az Európai Unió politikai stratégiájához. Itt a közlekedő edények rendszeréről van szó, és a középtávú felülvizsgálat véleményem szerint egy nagyon nagy jelentőségű ügy. Végezetül elmondanám, hogy az Európai Beruházási Bank és más intézmények is egyébként, mint például az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank. Egy ö, meglehetősen optimalizált ö, együttműködésre kellene, hogy összpontosítsanak, mert ezen bankok közötti együttműködés elengedhetetlen lenne a költségek optimalizálása szempontjából. Itt ugyanis szinergia hatásokat lehetne elérni, ez mindenféleképpen szükséges lenne. az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bankról beszélek itt, melynek székhelye Londonban van, és igen, én az én témám az Európai Beruházási Bank volt, de az Újjáépítés és Fejlesztési Bank esetében egyébként vannak bizonyos előkészületek, ezt egyébként csak mellékes megjegyzésként mondom. Ha olyan költségek, összegek, amelyek kihelyezésre kerülnek, és ezek különböző országokban kerülnek beruházásra, akkor a hitelkeretekből kellene ezeket biztosítani, akár olyan országok esetében is, amelyek tagjelölt országok. Nos, úgy vélem, hogy a két bank együttműködése, a beruházási és az újjáépítés és fejlesztési banké elengedhetetlen az operatív tevékenység optimalizálásához. Így valósul ugyanis meg a költségek optimalizálása és a szinergia hatások így érhetőek el. Az utolsó mondatom pedig, el kell mondanom, hogy az Európai Beruházási Bank működési módja sok más pénzintézettel összevetve valóban rendkívül kedvező képet mutat. Őszinteség kedvéért ezt itt meg kell jegyeznem. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Czarnecki. Köszönöm szépen, Czarnecki kolléga. Azt hiszem, hogy a beruházási Bank éves jelentése a legszebb fényképeket díszített jelentés. Gratulálok, nagyon szép, kellemes ezt fellapozni. Talán arról is tudnának valamit mondani, hogy mennyit kaptak az Európai Bizottságtól, és azt a valóban kedvezményezettek részére adták-e tovább. Statisztikákat is látunk ma délelőtt, nagyon jó lenne megtudni ugyanis, hogy mennyi beruházást eszközöltek például Görögországban, a legutóbbi jelentés alkalmával nem örültünk annak, hogy a pénzek nagyon csekély része került Görögországhoz. Talán a további program országok, Portugália, Írország amelyek részben már elhagyták ezt a programot, vonatkozásában is tudnának valamit mondani. Köszönöm, hogy ellátogattak, és önöké most a szó. thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Jánecki úrnak, Csánecki úrnak is köszönöm az elmondottakat, hiszen valóban nem kevés időt és energiát szentelt annak, hogy elemezze a bankunk munkáját, Köszönjük a kérdéseket és a javaslatokat egyaránt. Megengedik, akkor rövid leszek, mert már alapos elemzést hallhattunk az előadó úrtól is, és roppant releváns kérdéseket vetett fel expozéjában Csárnecki úr, amely ezért inkább az általános helyzetre koncentrálnék hozzászólásomban. Az önök elemzése azt mutatja, hogy nagyon jól működik a bankunk, ezt mindig jó hallani, de nem csak a dicsérő szavakért jöttünk, hanem azt is szívesen halljuk, hogyan lehet tovább javítani a helyzeten, hogyan tudunk még többet, még jobban tenni az ügy érdekében. Uh, maybe some, some remark... Szeretki úr E, az ön által elmondottakhoz, ha megengedi, akkor fűznék egy-két megjegyzést. Amikor arról beszélt, hogy a befektetés vagy beruházás definíciója ügyében e, konkrétabbnak kell lenni. A szerződésben ilyen általános megfogalmazás szerepel, és hogyha valaki e, megpróbál precízebb fogalom meghatározást használni, akkor egyből látjuk, hogy ez ügyben igencsak eltérnek a vélemények. Ennek talán van kis köze ahhoz is, hogy vannak, akik bizonyos dolgokat figyelembe vesznek, vannak pedig, akik nem. Mire gondolok? Populated region Ha például egy lakott európai régió közlekedési kapcsolatait kívánjuk javítani, ez nyilván soha nem lesz nyereséges, mégis kormányzati vagy önkormányzati szempontból megtérő beruházás ez. Tehát egy társadalmi, fenntartható, gazdasági, pénzügyi eleme is van annak, hogy mit hívunk igazából befektetésnek. Ez egy képlet inkább, mint egy, mint egy fix, precíz meghatározás. Mi a kapott az intézményektől, az európai intézményektől kapott iránymutatást követjük. Megpróbálunk a lehető legprecízebbek lenni ez ügyben, de hát ne felejtsék el önök sem, hogy vannak olyan beruházások, ahol a társadalmi előny nagyobb, mint a profit, és van, ahol ez pont fordítva van. Ami a kockázatkezelés kérdését illeti, kockázat ügyben azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy jól állunk. Általában azzal kritizálnak bennünket, hogy nem vállalunk elég kockázatot. Tripla A besorolásunkat fétisként kezeljük, mondják sokan. Ez nem igaz így ebben a formában ez csak azt teszi lehetővé, hogy olcsón vegyünk fel kölcsönöket, és ezt az alacsony kamatrátát, mint egy előnyként a végfelhasználó felé közvetítsük. Kockázatkezelési rendszerünk igen körültekintően kidolgozott, az intézményi fékek és ellensúlyok rendszerén belül az auditorok és a külső auditorok éppen ma, amikor én itt vagyok, tartanak eszmecserét arról, hogy hogyan tovább kockázatkezelés ügyben. Results of uh, uh you were referring uh... a számövőszék elemzésére vagy jelentésére is utalt, mondanom sem kell, hogy milyen fontos és releváns intézményként tekintünk a számövőszékre, amit ők mondanak, azt nagyon komolyan vesszük, és az esetleges felvetésekre megpróbálunk válaszokkal szolgálni. Politikai stratégiáról beszélt a külső finanszírozás terén. Mi uniós bankként működünk ugyan, de mégis egy végrehajtó szervként. Politikai stratégia számunkra az európai intézményektől jön, a bizottságtól, a tanácstól, eh, amit a bizottság, tanács és a parlament elfogad. Persze értem én, hogy vannak, akik azt mondják, hogy eh, például a, az unión kívüli fellépésünk igencsak fragmentált, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy annak megfelelően járunk el, amilyen szakkülpolitikai célokat meghatároz az Európai Unió. Mondok egy példát olyan országra, ahol nagyon alacsony a, a tevékenységi szintünk, de mégis megtesszük, mert például a, a üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése terén beruházásokat eszközöltünk, mert erre kért minket az Európai Bizottság. Hogyha a stratégia fókuszáltabb lenne, és más fejleményeket is figyelembe venne, akkor készen állunk arra, hogy ennek megfelelően tegyünk valamit, de még egyszer mondom, az uniós intézmények bölcs iránymutatása mentén járunk el. Hoznék egy konkrét példát, ha engedik. Ukrajnában például megpróbáltunk aktívabbak lenni, az ismert okoknál fogva, nem azért, mert Ukrajnában olyan könnyű lenne befektetni, hanem azért, mert az európai intézményeknek van egy átfogó érdeke, eh, amely szerint itt aktív, érdemes és kell aktívabbak lennünk. Van egy eh, az európai intézmények által elfogadott mandátumunk, amelyet az önök háza, az önök parlamentje is tulajdonképpen végsősoron jóvá hagyott, hogy az unión kívül is beruházhatunk, befektethetünk, és egyetértek azzal, hogy szoros együttműködésre van szükség az EBRD-vel, főként a szomszédság politi- szomszédos országban megvalósított projektek terén. A legtöbb érintett országban, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy az EBRD-vel igenis szorosan együttműködve tevékenykedünk, Kelet-Európában például. 70 vagy 80 százaléka függően az, ország, az országtól függően nem csak az EBRD-vel egyeztetve, hanem konkrétan szorosan együttműködve kerül végrehajtásra. Kreszle elnök asszony a végkedvezményezettek, végfelhasználókkal kapcsolatos kérdésre reagálva. Jelentős idő telik el a megállapodások aláírása és a kifizetések között. Én tudom, hogy az intézmények azon dolgoznak, hogy kerüljön az aláírás a papírra, és akkor hát kicsit felélegeznek, és hátradőlnek, hogy na végre elkezdődhet, beindulhat a projekt. Ugyanakkor, másrészt, gazdasági realitást figyelembe véve, igazából csak az a fontos, hogy az jelent valamit, hogyha beindul a projekt. hogyha például a foglalkoztatást tudjuk növelni a konkrét fellépésünkön keresztül. És ez a késés, vagy ez az időkülönbség, ami a megállapodás aláírása között és a pénzek kifizetése között eltelik, ez, ez a hosszú idő is lehet, és ez igazából attól függ, hogy a fogadó ország és a fogadó intézmények mennyire felkészültek, milyen a kapacitásuk we were talking about. And there are countries that are more complicated in this respect than others. We all know. We put a lot of effort, a lot of effort. In Nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk a szakmai segítségnyújtás terén is. Mert a, ez a technikai segítségnyújtás vagy szakmai segítségnyújtás, ami igazából szaktanácsadást takar, az EU nyelvezetében arra szolgál, hogy a közbeszerzési, átláthatósági, elszámoltathatóság és egyéb szabályoknak meg tudjon felelni az adott fogadó ország, hogy valóban képesek legyünk befektetni ezekben az országokban. Néha több idő telik el a, a megállapodások aláírás és a projektek végrehajtása között, sajnálatos módon, de hát ezeket a problémákat nem hagyhatjuk megoldatlanul. De például az említett ország esetében pont idén nagyon sokat javult a helyzet. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Mostanáig nem válaszolta meg a kérdést, érdekelt volna minket, hogy milyen nagy volt 2013-ban a részarány azon forrásoknak, amelyeket valóban a végkedvezményezettek kaptak meg. Nem kell feltétlenül, hogy itt legyen ez a számadat önnél, de majd jó lenne, hogyha esetleg később írásban tudnák közölni ezt az adatot. Köszönöm szépen és lesz még néhány kérdés a jövőben is ezzel kapcsolatosan. A bizottság most kíván foglalni, vagy a kérdések után Maren úr van itt a bizottság részéről, az ECFIN részéről? Csak néhány szót az EIB és az EBRD e közötti együttműködésről. A bizottság mindent megtesz azért, hogy ez az együttműködés a lehető leggyümölcsözőbb legyen. Egy Memorandum of Understanding szól erről, tehát egy egyetértési nyilatkozat. Ezt novemberben írták alá régiben. Miután az EBRD csatlakozott egy nemzetközi fórumhoz. Nos, az is nagyon, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a, hogy a közös társfinanszírozásban mindkét fél részt vegyen, ez mindenkét számára, mind a két fél számára nagyon sok előnyel jár. Nyugat-Balkánon létezik egy beruházási keret, illetve a bizottság elnököl egy olyan blending szervezetet, ami szintén részt vesz az EBRD. Ezen kívül a közbeszerzési folyamatokban is mindketten részt vesznek, az EU-n kívüli területekről van szó. Ennyit szerettem volna erről mondani. Vielen Dank. Ich möchte Herrn Kollegen Hayes. Köszönöm. kollégának adok szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a Csárnecki úrnak jelentéséért. A 2013-as évre vonatkozó éves jelentésről szóló jelentésről van szó. Nagyon sok hasznos javaslat található ebben a jelentésben, ezeket fel, fogjuk használ, fel kell használni a jövőben. Szerintem meg kell különböztetni a politikai bank szolgáltatásokat, illetve a beruházási bank szolgáltatásokat. Ami a politikai banki szolgáltatásokat illeti, hát ez általában nagyon szomorú esetekben következik be, tehát csőd esetén. Az EBRD mandátuma arról szól, hogy megfelelő projektekben vegyen részt, amik pénzügyek megállják a lábukat, és amelyek segítenek a gazdaságon. Úgy vélem, hogy a politikusoknak olyan szempontból kell vizsgálni az EBRD szerepét, hogy milyen szükségleteink vannak, ugyanakkor a prudenciális döntéseket a bank szempontjából kell meghozni, hiszen minden bank érdeke az, hogy életképes legyen, tehát hogy a hogy a folyamatos pénzigényeit tudja másból finanszírozni. Beruházások, az infrastruktúrális beruházásoknak sosem volt kedvezőbb az időszak, ez egyértelmű, mert annyira, mert ezt diktálják a kamatlábak, de meg kell különböztetni azokat a projekteket, amelyek segítenek a gazdaságon, amelyek a gazdasági tevékenységet ösztönzik, illetve azokat a projekteket, mert amelyek csak azért jöttek létre, mert a politikusok valahol erről így döntöttek. Tehát itt érdemes tényleg egy cezúrát tenni. Czárnicki úr egy újszerű ötlettel áll elő, miszerint az EIB saját forrásait használja fel, hogy ifjú vállalkozásokon segítsen. Ugye elnök asszony is említette, milyen kihívások állnak előttünk. Ugye régiben Írországban három fél is összefogott, hogy segítsen az, ezeknek a vállalkozások, egy német bank, az ír kormány és a beruházási bank. Ilyen típusú partneri kapcsolatokban szerintem többet vehetne részt a beruházási bank. Ilyen, az ilyen típusú fellépéseket mindenképpen ösztönözni kell. Elnök asszony feltett egy kérdést arról, hogy mi a helyzet azokkal a, azokkal a tagállamokkal, akik megszorító intézkedések alá estek. Ilyen, a, ilyen az én hazám is. Valószínűleg a nem régiben megtörtént eseményekről nem most kapunk tájékoztatást. Valószínűleg 50 millió volt az előző évre vonatkozó adat, viszont 2000 2010-ben ez 210 millió volt. Mi nagyra becsüljük a beruházási bank és az EBRD munkáját. Nemrégiben jártam Luxemburgban, a berázási bankot kerestem fel, és Juncker úr javaslata nyomán, ugye a 300 milliárdos beruházási csomag nyomán nagyon komoly mandátumot kapott a bank. Nekünk itt ebben az a feladatunk, hogy jó javaslatokkal álljunk elő, nem politikai előjavaslatokra van szükség, hanem olyan javaslatokra, melyek segítenek a gazdaságon, olyan javaslatokra, amivel támogatjuk a kisvállalkozásokat és a versenyt. Ilyenekre van szükség. És akár a mai vitán is biztos el kell érnünk azt, hogy a 28 tagállam ilyen javaslatokkal álljon elő, és a beruházási bankot itt támogatnunk kell. Ami a módosításokat illeti, fontosnak tartom, hogy városi területeken és azok környezetében a városi újjáépítést tudjuk finanszírozni. Aztán nagyon fontosnak tartom az oktatásba való beruházást, az oktatási infrastruktúrába való beruházást. Itt, ez, itt komoly hátrányban vagyunk az EU-ban, hogyha föl akarjuk verni venni a versenyt, a világ többi részével, akkor a harmadik vagy negyedik szintű oktatásba kéne sokat befektetni, aztán az energia unió, vagy az egységes energiapiac kérdésébe is nagyon sokat kéne befektetni. Vagy ott van a lakhatás kérdése is, a szociális lakásokba is be lehetne fektetni. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, elnök asszony. Véleményem szerint van arra lehetőség, hogy a beruházási bank munkájára mi jobban rálásunk itt a parlamentben. Felügyeljük azt, mint egy. Ugye felmerül a kérdés, hogy az Ekon tegye ezt, vagy mi, vagy ketten együtt. Én az Ekonban is tag vagyok egyébként. Én úgy gondolom, hogy a beruházási bank munkáját sokkal nagyobb mértékben kéne a parlamentnek felügyelni, és ennek valószínűleg örülne a beruházási bank is, hiszen egyértelműbb lenne a viszony a két intézmény között, és a Czerniszki jelentés véglegesítése előtt erről még beszélhetünk. Köszönöm, de jó úr. Dank En ook dank aan de heer Knapen voor zijn toelichting. Um, Köszönöm. Nos, eh, én abba az irányba haladnék a mondatlommal, mint az előttem szóló árnyék jelentés tevőként próbáltam átolvasni ezt az anyagot, és mindent megérteni. Itt nem csupán politikai ö, vetületekről van szó, néhány példa erre. fontos az a vita, hogy Hollandiában egyre több panaszt kapunk a KKV-k részéről, akik azt mondják, hogy az Európai Beruházási Bank hiteleit nem kapják meg közvetlenül, hanem ez bankokon, más bankokon keresztül érkezik el hozzájuk, és ez elég kevés haszonnal jár számukra. Most az a kérdés, hogy hány KKV kapott az Európai Beruházási Banktól közvetlenül segítséget? Hogyan is működik mindez? Látom, hogy itt nagy összegekről van szó nagy programok esetében, látom az Európai Beruházási Bank eszközeit, látom, hogy milyen sok milliárd került kihelyezésre, azonban Politikusként az a fontos számomra, hogy a KKV-knak tudjak válaszolni Hollandiában ezekre a kérdésekre, azaz, hogy mennyien kaptak közülük közvetlen segítséget. Elnök asszony, csak támogatni tudom önt, hogy egy levélben még kérdezzünk rá e, ezekre a kérdésekre, illetve a politikai eredményekre, amelyek publikálhatók és konkrétabbak, mint ez az előttünk lévő dokumentum. Aztán itt van az NGO-k kérdése, akik projekteket hoznak el hozzánk. Néha az adók elkerüléséről is szó van itt ezekben a projektekben, és hogyan dönthetünk arról, hogy mindez igaz-e vagy sem, hogyha ezeket a dokumentumokat olvasom, amik itt vannak előttünk. Több információról van tehát szükség a célokat illetően, illetve azt illetően, hogy ezen célokat a projektek szintjén hogyan valósítják meg. Milyen intézkedésekkel akadályozza meg a bank, hogy bizonyos túlkapásokra sor kerüljön? Tehát politikai együttműködésre van szükség, a számvevőszékkel. Ez mindenféleképpen üdvözlendő lenne. És bele kellene ezt dolgozni a jelentésbe. Két további pont. A számvevőszék fontos intézmény, ezt mi is így látjuk, de jó lenne, ha a külső auditot a szemvevőszék végezni az Európai Beruházási Bank esetében. A jelentésben áll valami a bankfelügyeletről, azonban én szeretném látni, hogy a számvevőszék készít jelentést erről az auditról, hogy pontosan mi is történik az Európai Beruházási Banknál. Tudomásom van arról, hogy a számvevőszéken belül is zajlanak erről viták. Jó lenne, ha ezen a téren történne előrelépés. És még egy pont, a nyilvános konzultáció az új átláthatósági szabályokkal kapcsolatosan az Európai Beruházási Banknál. Már a múltban is adódtak problémák az átláthatósággal, ahogyan az imént is felvetődött ez. Hogyan érthetnek meg a polgárok egy elszasoló jelentést, hogyha ilyen fajta kérdéseket kapunk tőlük, akkor ezekre alig tudunk válaszolni. ami például az adminisztrációs oldalt illeti, nagyon nehéz választ kapni a kérdésekre, és az új szabályokkal még nehezebb a helyzet. Ez azt hiszem, hogy jogos kritika tárgya, mert az átláthatóság és a nyíltság a bankok esetében hihetetlenül fontos. Az Európai Beruházási Bank esetében is. Ezzel kapcsolatban még észrevételt teszek majd a jelentéshez. Szeretném tudni, hogy vajon az EBB e esetleg az átláthatósági szabályokat még, komolyabban, még komolyabban akarja venni. Csaba Jadova asszony következik, mondja az elnök. Uh, já... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Alaposan átrágtam magam a jelentésen, és köszönöm Csárnecki úrnak ezt a kiváló jelentést. Az Európai Beruházási Bank munkáját üdvözlöm, jónak tartom, főként a kis és középvállalkozások tekintetében. Az oktatás képzése, fiatalok oktatása és képzése különösen fontos, ez minket különösen foglalkoztat a, az Oktatási Bizottságban. Fontos, hogy a tagállami sajátosságokat is figyelembe veszik, vegyék. Ugyanakkor lenne egy kérdésem. A kohéziós politika Jeremy Jessica és Jasper eszközével kapcsolatban önök hogyan látják ezt, az, ezt a helyzetet? Mit tesz majd az Európai Beruházási Bank annak érdekében, hogy javuljon a helyzet azokban a tagállamokban, ahol nem használtak ezeket az eszközöket, de jó programozási időszak eh, hajnalán különösen érdekel, hogy mit lehet javítani ezen a téren. Köszönöm. Vielen Dank auch für die Kürze des Beitrags. Köszönöm a rövidséget is. Ajala Sender kolléganő következik. Sí, gracias, presidenta. <clears throat> sí. Köszönöm szépen, elnök asszony. megköszönöm a Beruházási Bank képviselőjének, hogy eljött ide és válaszol a kérdéseinkre. Nekem is lenne hozzá egy kérdésem. Azon az oldalon, ahol a 2013-as beszámoló van, vannak olyan adatok, amelyek aggasztanak. A Beruházási Bank e szerint azt mondja, hogy 2009-ben ...79 milliárd eurónyi hitelt adtak oda, idéltek oda. Most, amikor a harmadik recesszió felé haladunk, és amikor a 2012-es növekedési paktumot 10 milliárdal egészítette ki a bank, kérdezem, hogy ilyenkor a válság közepette a beruházási bank miért csökkenti a hiteleit miért nem emeli azokat. Ma délelőtt elnök asszony bemutatta, hogy a beruházás, hogy a jelentéssel kapcsolatban milyen félelmei vannak a különböző pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Kérdezném a bankot, hogy hogyan vélekednek erről, a részvételről, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy a pénzügyi eszközök nehogy rossz eredményre vezessenek. Aztán kollégáim arról számoltak be különböző fórumokon, hogy számos alap nagyon hamar kimerült, mit, hogyan, lehetne ezen orv, hogyan lehetne ezt orvosolni. Az ifjú innovátorok is aggódnak, nem tudom, az ő részükre egy privát kezdeményezés volt, a bag rájuk gondolt esetleg. Ez volt kipítva. Leon kolléga kért szót. Köszönöm. Elnök asszony, néhány kérdést szeretnék feltenni az LBB képviselőjének, mert itt letöltöttük az EBB honlapjáról a táblázatokat, ami a hitelek kihelyez, kihelyezését illeti, és azt láttuk, hogy 10,9%-a ezeknek az euróövezeten az Európai Unión kívülre került. Szeretném tehát megérteni, hogy hol is végezték ezek a pénzforrások a válság hasonló időszakában. Jó lenne, hogyha ezen források sorsát tisztázni tudnák ami pedig a reálgazdaságnak, a KKV-knak nyújtandó hiteleket illeti. Néhány kollégám is felvetett ezt a kérdést. Szeretném megtudni, hogy mennyi forrást ruháztak be közvetlenül az EBB részéről, a KKV-k részére közvetlenül, és mennyit olyan projekteken kívül, amelyek Kirországban és Olaszországban is léteznek, a hitel és kölcsönintézeten keresztül, tehát más bankok közvetítésével a reálgazdaság felé és szeretném azt is megtudni, hogy melyik a hatékonyabb a két finanszírozási forma közül a KKV-k esetében. További kérdésem pedig az, hogy hogyan lehetséges, hogy például Olaszországban továbbra is olyan projekteket finanszíroznak, amelyek véleményünk szerint nem fenntarthatóak. Például nagy infrastruktúrális projekteket, közutakat, Például Milánóban az Expo kötődik most egy ilyen kérdés. Egyes bankok, mint például a hitel és kölcsön pénztár, alapvetően állami jellegű bank, az olasz pénzintézet, amelyet aztán privatizáltak különböző olasz bankok részvételével. Szeretném tehát megtudni, hogy az EBB hogyan finanszíroz olyan jellegű projekteket, amelyek nem a fejlesztés a fenntarthatóságra fókuszálnak, hiszen ezek kérdéses projektek sok szempontból a szakértők véleménye szerint is. Érdekelne, hogy hogyan költik el ezeket a forrásokat. Itt fél milliárd körüli összegekről van szó egyes projektek esetében, tehát szeretném ezt a dolgot is megtudni. Nagyon köszönöm. Czárni kolléga, köszönöm. Cél, presidente. Jó. Köszönöm, elnök asszony. Nekem lenne néhány kérdésem a projekt bond kezdeményezéssel kapcsolatban, a projekt kötvényekkel kapcsolatban a bank képviselője felé. Mielőtt európai képviselővé váltam, egy olasz banknál dolgoztam, a Debt Capital Markets osztályon, és előfordult, hogy ilyen típusú kötvényekkel volt dolgom. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy az infrastruktúrát fejleszék. Szeretném tudni, hogy pontosan mire gondolt ezzel kapcsolatban a beruházási bank, illetve hogy a jövőben a projekt alakulásánál mit szeretnének tenni, mit tesznek azért, hogy hatékony legyen ez a dolog. Első kérdésem, mennyire lesz bonyolult hozzájutni ezekhez a projektbondokhoz. Nyilván most kezdődik az egész projekt, ilyenkor sokkal, ilyenkor sokkal nehezebb hozzájutni ehhez a programhoz a vállalatoknak és a tanácsadóknak is. Nehéz ezt a folyamatot pontosan felmérni, nehéz hatékonyan dolgozni, hogy az ember hozzájusson a lehívható forrásokhoz. Nos, az infrastruktúra, jó infrastruktúrális projektek, amelyek hozzá tehetnének valamit az infrastruktúrális fejlesztéshez és a gazdaság fejlesztéséhez Európában, pontosan a bürokratikus akadályok miatt nem lettek sikeresek. Tehát kérdezem, hogy a következő időszakban mit vél ezzel kapcsolatban tenni, vagy mit szeretne tenni ezzel kapcsolatban tehát a, a bank, hogy egyszerűsítse a bürokratikus folyamatot. A második kérdésem hasonlít a kollégám kérdéséhez. A Verozási bank küldetése az, hogy a fenntartható fejlődést előtérben helyező programokat vagy projekteket támogassa, mint a Castor Spanyolországban, vagy mint egy gáz tárolási projekt. Ez vajon ideillik-e? 200 millió credit announcementet tettek ezzel kapcsolatban, aztán még 200-at rátettek erre, tehát 400 milliót fektetnének egy olyan projektbe, ami nem számít fenntartható fejlődés támogató projektnek mellétéve Juncker bejelentését, hogy ha azt szeretné, aki azt szeretné, hogy Európa legyen a, a fenntartható, illetve a megújuló energiaforrások legnagyobb létrehozója, hát talán el kellett volna gondolkozni, hogy ezt tényleg érdemes -e támogatni. Jó magam is feliratkoztam a hozzászólók listájára. Itt az Európai Beruházási Bank spanyol tagja visszalépett, talán jó lenne, ha be tudna számolni arról, hogy az EBB részéről nyomon követik-e ennek a személyiségnek a sorsát, hiszen itt korrupciós panaszok merültek fel vele szemben a sajtóban, ha jól olvastam az ide vonatkozó cikkeket, öné a szó. Thank you very much. Uh, thank you very much for uh, your... Köszönöm, köszönöm ezeket a valóban pertinens és érdekes kérdéseket Lássuk csak. Ha jól vettem ki, akkor a többség szeretne többet tudni arról, hogy kkv ügyében mit és hogyan teszünk. Többen felvetették ezt a kérdést. Akkor talán lássuk kicsit konkrétabban az adatokat. azt kérték tőlünk, hogy legyünk aktívabbak a kkv terén. Ezek a KKV tulajdonképpen sok kicsi tevékenységet jelent, így nyilván nem mi hajtjuk végre ezt, hanem közvetítőkkel végeztetjük el a munkát, mert Olyanokra van szükség, akik ismerik a helyi viszonyokat, a helyi sajátosságokat, a helyi üzleti környezetet, tudják, hogy mi az, ami működhet, és mi az, ami nem. 2012-ben 13,8-14 körülbelüli adatok, milliárd euróról beszélhettünk, azt kérték tőlünk, hogy ezt növeljük a tőke részt összevéve több mint 21 milliárd fölé sikerült tornáztunk ezt az adatot. Közel 50%-kal növeltük tehát ezt. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy közvetítőkön keresztül érjük csak el ezeket a kis és középvállalkozásokat, ami azt jelenti, hogy mi is függünk attól, hogy ezek a regionális intézmények, bankok, néha közszervek, akikkel együttműködünk, mennyire jól végzik a dolgukat. Egyébként Bízunk benne, hogy idén is el tudunk jutni hozzájuk, úgy, mint ahogy ezt tavaly tettük. Ugyanakkor ha, ha azt veszük, hogy az Európai Unióban mennyire lenne szükség, akkor körülbelül 400 milliárdos adatot láthatunk, tehát igazából ez az összeg nem elég, nem mondom, hogy eltörpül, de hát sokat nem tudunk változtatni a helyzeten. Közvetett vagy közvetlen merült fel a kérdés Valerian úr részéről. Nos, mindig csak közvetítőkön keresztül tudunk eljárni az ügyben, mert a jellegénől fogva ez olyan terület, ahol nem tudunk közvetlenül felépni az energia vagy közlekedés ügyében nagy, óriási projekteket lehet végrehajtani. Ez azonban a kkv esetében nem így van. Ahogy azt Ayala Sender eh, említette, hogy ezt mondjuk Amerikával összevetjük, Amerikában akár 70%-a is beruházásoknak mindenféle eh, bankok kívüli e, üzlet. Európában pont fordítva van, itt 70%-át a bankok adják. Ez, ez, egy, ez egy megszokás kérdése, egy pénzügyi kultúra kérdése. Túlságosan nagy mértékben függnek a banktól az európai beruházások. Nem fogunk tudni olyan könnyedén változtatni erről egyik napra, arról a másikra. Ezért van az, hogy Próbálunk közvetítőkön keresztül eljutni a kkv hoz A kérdés az, hogy elég ez, a válaszom pedig az, hogy nem. Hézel úr kérdésére reagálva, a bank nevében annyit mondhatok, hogy mi az Unió bankjának tekintjük magunkat, tehát semmi fenntartásunk nincs azzal kapcsolatban, hogy árgus szemeik, az önök árgus szemei minket figyelnek. Ez teljesen rendben van szerintünk. Persze ez elsősorban az önök felelőssége, de mi készen állunk. Megpróbálok mindenre reagálni. De Jong úr az átláthatóságról és az adócsalásról tett fel egy kérdést. Nos, ez fontos kérdés. hiszen átláthatóság nélkül nem igazán működik a politika nevű játék. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság tól kapjuk a mandátumot. Sőt, az Európai Szemvőszék is ellenőriz bennünket. Sőt, az Európai Ombudsman véleményét is érdeklődve hallgatjuk, és persze az Európai Bíróság alá tartozunk. És van egy átláthatósági politikánk is, lehet, hogy vannak, akik nincsenek ezzel tisztában, de minden európai polgárnak joga van ahhoz, hogy az európai beruházási banktól információt kérdés információt kapjon, sőt egy panaszkezelő mechanizmusunk is van, ami úgy tűnik, hogy működik is. Sőt, az Európai Központi Bank felügyelete alá tartozni, ezzel sincs igazán semmi bajunk. De hát igazából ez nem a mi bajunk. Most alapvetően a, a luxemburgi bank végzi ezt a munkát. Ami az adó elkerülést vagy adócsalást illeti, a közelmúltban ezzel kapcsolatban olvastam érdekes beszámolókat. Hölgyünk az egyik nem vezető nemzeti eh, vagy nemzetközi intézmény, eh, tehát az egyik legjobb eh, eddigi múltal rendelkezünk. és úgynevezett integritás ellenőrzést tehát is végzünk a, a partnereink esetében, tehát átvilágítjuk őket, megvizsgáljuk, hogy mennyire jól működnek az ország elemzéseket. A, ne, a nemzetközi normák szerint működő intézményeket például az OECD Global Forum mert használjuk, ahol megfigyelő státusszal rendel az Európai Bizottság teljes jogú tagként, mi pedig megfigyelőként részt veszünk. Szoros együttműködésben vagyunk, nem csak az OECD-vel, az Európai Bizottsággal, hanem nemzetközi pénzügyi intézményekkel is. És amikor kritika érkezik, azt komolyan vesszük. Az OECD globális formája kapcsolatban volt komoly kritika, érkezett komoly kritika. Figyelembe kell ugyanakkor azt vennünk, hogy ez a globális fórum nagyon komoly előrelépéseket ért el. Időről időre ugyan kialakulhatnak ez ügyben viták, de nagyon komoly előrelépés sikerült elérni az elmúlt öt évben, annak érdekében, hogy egy befogadó megközelítést alkalmazzunk, főként a szabályokat be nem tartó országok esetében. I may, um, Miss Labajova ask for... Szabadajova asszony, a pénzügyi eszközök használatával kapcsolatos kérdésére hát vegyes a kép. Vannak olyan dolgok, amelyek jól működnek, és vannak olyan területek, ahol bizony van még javítani való. A kohéziós országokkal és régiókkal kapcsolatban elsősorban arra koncentrálunk, hogy hogy tanácsadói kapacitásunkat javítsuk, főként annak érdekében, hogy a projektek minőségén javítsunk, és e, a, a pályázatok elbírálását e, e, felgyorsítsuk. Ahogy ezt szoktuk mondani, lending, blending and advising, tehát alapvetően kölcsön nyújtás, a különböző finanszírozási eh, eszközök eh, keverése és a szaktanácsadás, ez az, amivel foglalkozunk, Amit a harmadik a legfontosabb. Pont ezt a szaktanácsadást eh, most azért próbáljuk kiterjeszteni, mert számunkra is fontos mindaz, amit Szabadagyba asszony felvetett. Ayala Sender asszony kérdésére reagálva, igen, hullámzó a tevékenységünk, de itt figyel, két dolgot figyelembe kell venni. 2009-ben még próbáltunk gyorsítani a dolgokon, többet tenni, amikor a válság első hullám elérte Európa partjait, de két ok miatt is le kellett lassítanunk. A válságban mindig nehezebb a pénzeket lehívni, a végfelhasználó, végkedvezményezett is sem tudja, hogy mi fog történni, ezért ő is óvatosabb és lassabb. Másodszorban meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a tőke helyzetünk valóban kikezdhetetlen hiszen ez a tagállami mok helyzetétől függ, és a válságot követően hát a, a, a hitelminősítés se egyes tagállamoknak romlott, legalábbis a hitelminősítő intézetek véleménye szerint, aminek következménye is volt. Az Európai Unió erőfeszítésének köszönhetően tőkeemelésre került sor, és drámai módon megindult a beruházás 50, 50 64-re emelkedett. Sőt, 75 milliárdról beszélünk, hogyha a szomszédos országokat is figyelme vesszük. Tehát nőtt a mozgásterünk. Persze, pénzek lehívása továbbra is problémás, amikor nincs igazi kereslet, akkor nehéz a helyzet. De alapvetően eddig egész jól teljesítettük a vállalásainkat. ...2012 elejéről beszélünk ami az év végétől volt hatályos. Veli úr fölvetette az eurózónán belül és kívül kérdését. Mi nem teszünk különbséget. Eurózóna és nem eurózóna között, hiszen 28 tagállam tulajdonában állunk, és ez a 28 tagállam a részvényes a bankunknak, és 90%-ban az Európai Unión belül kell befektetnünk a pénzeket. Az unión kívül és belül kérdése megint csak más, a részvényeseink, a pénzügyminiszterek, a központi bankelnökök, lehetővé tették, hogy az összes kölcsön vagy kihelyezés 10%-a az unión kívül legyen. Körülbelül minden évben így is teljesítünk, hát nem pontosan, de 10% körül mozgunk, néha kicsit több, néha kicsit kevesebb. Akik azt mondják, hogy ez nem elég, de hát az unión kívül is védeni kell az európai érdekeket, de hát mi az önök szakpolitikáit hajtjuk végre. A Váli úr a nem fenntartató beruházásokra is eh, feltett egy kérdést, hát eh, ez nem, egész egyszerűen nem teszünk ilyet. Nem egy jótékonysági szervezet vagyunk. Vissza kell fizetni a kölcsönöket, és csak, csak akkor lehetséges, hogyha gazdaságilag működőképes, fenntartható projekteket finanszírozunk. A beruházások előtt egy hosszú értékelést végzünk, rengeteg szempont és kritérium alapján végső soron a beruházás csak akkor kerül sor, hogyha ez valóban befektetői szempontból is fenntartható megtérülő. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon szigorú folyamat biztosítja azt, hogy az Európai Unió pénze ne kerüljön veszélybe. A kötvényekre vonatkozott a következő kérdés. Ahogy önök is tudják, kísérleti stádiumában van ez a kezdeményezés. Ez a kísérleti stádium a következő év végén zárul. Hivatalosan 2016 végén, de hát a jövő végére többé-kevésbé már tisztán látunk ez ügyben. Az alapvető elképzelés az volt, hogy a kísérleti stádiumban 5-7 projektet célzunk meg. Bízunk benne, hogy sikerül az 5 és 7 közötti számot elérnünk. Eddig elégedettek vagyunk a dolgok alakulásával, nagyon lassan mennek, hiszen például a kötvénypiacot is ki kell alakítani. Intézményként vagy kormányként nem lehet ezt parancs szóra megtenni. Egy kötvénypiacnak kell kialakulnia az ilyen típusú befektetésekre, ehhez időre van szükség. De a kísérleti szakasz után komoly lehetőségeket látunk ebben a projekt kötvény, kötvény elképzelésben, de persze erről még majd beszéltünk később önökkel is. Földrengés. Hát ez nem fenntartóság kérdés, ami Kasztorban történt, ez nem. Persze senki sem örül. A mérnökök és a, a hivatalnokok szerint ez egy életképes projekt lett volna, aztán valami előre nem látható dolog történt, de hát ez mindig előfordul. Nos, nem olyan direkt keresünk olyan régiókat, ahol, amelyek földrengés sújtott a régiók, de hát ilyen előfordul. Például itt van Olaszországon, ahol változtak a szabályok, egy gáztároló projektet készítettünk elő Koliániában. Kérem, lassan le tudná lassan zárni? Hát azt hallottam, hogy hagyjam abba, stop, akkor akkor nem tudok egy-két kérdésre választ adni, elnök asszony. No. We have still the possibility that you write. Igen írásban is meg lehet ezt tenni. Ez doch schriftlich mit. Kérem, küldjön nekünk egy levelet, és jó lenne, hogyha a 32. oldalon lévő grafikon az éves jelentésben, ahol azt látjuk, hogy 63%-et Európa a forrásoknak Európában ruházzák be, akkor ezt illetően érdekelne, hogy részletesen mely országokban történnek ezek a beruházások. Ez volt a kolléga kérdése is egyébként. Köszönöm. Kérdés, hogy Csárnecki úr akar-e még valamit mondani, mert már nagyon nagy kisadalemben vagyunk. Köszönöm, elnök asszony. A... Már előzőleg elnézést kérek a következő jelentéstevőtől, még némi türelemmel kell lennie. Nos, egészen röviden, elnök asszony miután az Európai Beruházási Bank képviselőjét esetében ö, felszólította őt, hogy ö, legyen rövidebb, akkor én nagyon fegyelmezett és rövid leszek. Nos, ö, fontos, hogy ö, különböztessük meg az egyes projekteket, azokat, akik valóban a gazdaságot stimulálják, és az Európai Beruházási Bank finanszíroz őket, azoktól, amelyeket politikai nyomásra finanszíroznak. Másodszorban azt hiszem, hogy kulcsjelentőséggel bírnak azok a kérdések is, hogy hány KKV kapott az EBB hiteleiből, talán nyomon követhetnénk, hogy a politikai nyomás itt valódi volt-e, vagy csak képzeletbeli. Aztán még egy dolog, a projektek akkor indulnak be, hogyha megvan a finanszírozás, akkor vehetnek fel embereket, munkatársakat, tehát itt van egy időbeli szakadék az engedélyezés és a valós munkaerő felvétel között. Ez országról országra változik. Érdekelne, hogy miért is van ez így. Nos, főleg az új tagállamok esetében a támogatás támogatás az a bürokratikus akadályok lebontása révén esetleg könnyebb lenne. Még sok minden mást is el tudtam volna mondani, de nem akarom már hosszabbra nyújtani a mondandómat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ha még vannak kérdések a képviselők részéről, akkor ezeket a kérdéseket szívesen összegyűjtjük és továbbítjuk az lbb nek de az hét végéig be kell, hogy érkezzenek ezek a kérdések, hogy aztán ezt a jelentést időben el tudjuk majd adni a plenárisnak. Tehát november 10-éig benyújthatnak módosító indítványokat az anyaghoz, és aztán a következő ülésünkön szavazunk erről. Köszönöm az LBB e képviselőjének, a bizottságnak és a jelentéstevőnek. Ezzel át is lépünk a hatos napirendi pontra, a 2014-es külön jelentés az Európai Külügyi Szolgálat tárgyában. Üdvözlöm itt Fazakas urat az Európai Szemvevőszék részéről, és rögtön meg is adnám a szót Csárnecki úrnak, a jelentéstevőnek azzal az utalással, hogy az én időtervem szerint már 16 óra 20-kor kellene a következő jelentést a szemvőszik részéről megkezdeni, tehát nagyon kevés az időnk. Tiéd a szó, már vitáztunk egyébként erről az anyagról. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon fegyelmezett leszek ez alkalommal. Nagyon örülök annak, hogy a úrral ilyen jó volt az együttműködés. Kiváló volt a munkakapcsolat. Azt szeretném mondani, hogy a külügyi szolgálat még nem működik igazán úgy, mint egy igazi Európai Diplomáciai Szolgálat nem vették meg fel az összes szükséges munkatársat, és jelenleg az a feladat, hogy a külügyi szolgált, szolgálatot egy kicsit konszolidálják. Kezdeti nehézségek merültek fel a külügyi szolgálat munkájában, például az ukrajnai válságra való reakciónál nem volt megfelelő a koordináció. Azért beszélek most erről, mert ezen problémák, illetve az Oroszországgal való kapcsolatot érintő más problémák tették részben lehetővé azt, hogy Oroszország katonai eszközzel próbálja meg megoldani politikai konfliktusokat, vagy gazdasági konfliktusokat, és hogyha ezt megoldódna, akkor befagyott konfliktusokat vagy válsággócokat is meg lehetne oldani. A külügyi szolgálatnak még mindig nincs meg a szükséges szaktudása vagy tapasztalata, nem tudunk megfelelően együttműködni a szomszédos országokkal, ezen sürgősen változtatni kell. Eléggé bonyolult egyébként az adminisztráció a külügyi szolgálaton belül, ezt egyszerűsíteni kéne, karcsúsítani. Lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de hadd mondjam el azt, hogy az új tagállamokból származó munkatársak, mind a három legutóbbi bővítésre gondolok, tehát 13 új tagállamra, ezen 13 tagállamból származó munkatársak száma nagyon alacsony, tehát alapvetően a 15 régi tagállam polgárai dolgoznak a külügyi szolgálatban. Jó lenne, hogyha a földrajzi arányosság kérdésén is elgondolkoznának, főleg akkor, amikor magasabb rangú hivatalnokok kinevezéséről van szó a külügyi szolgálatban. Úgy vélem, hogy az az európai delegációk munkáját nem, figy- nem vizsgálják felül megfelelően, nem ellenőrzik azt megfelelően. Ezt koordináltabban kéne megtenni, tehát a külügyi szolgálatnak és más európai szerveknek, hivataloknak jobban kéne együttműködni, koordinálni. A tagállam, tagállamoknak és a bizottságnak többet kéne tenni azért, hogy a különböző külügyi szolgálatok és az összes olyan szolgálat, aminek van külügyi dimenziója, megfelelően, megfelelően együttműködjön. És fontos az is, hogy az átfedéseket megfelelően kezeljük. Nagyobb rugalmasságra van szükség, az európai biztonság és védelmi politikai missziókban, illetve a külügyi képviseleteken. Tavaly és idén láthattuk, hogy Európa küszöbén nagyon nagy a konfliktus kitörésének veszélye, Ukrajnára gondolok, vagy ott van az iszlám állam, illetve az al-Qaidához hasonló szervezetek. Összességében tehát elmondható, hogy a külügyi szolgálatnak szinergiákat kell kiépítenie a fő hadiszálláson, a központjában, illetve a központja és a delegációk között, a központja és a tagállamok között, és a külügyminisztériumok között. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Csanecki kolléga, örülünk, hogy a külügyi szolgálat jelentéstevője, Atten Maki asszony itt van körünkben. Kérem, hogy mindenki röviden fejezze ki magát. Azt mondjam, önni a szó, örülünk, hogy itt van. I would like to... Köszönöm, elnök asszony. Először is Csernecki úrnak szeretnék én is köszöntet mondani, már csak azért is, mert oly kiváló munkát végzett, Ugyanakkor három dolgot mégis hangsúlyozni szeretnék. Egy. A külszolgálat felépítése azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak eh, Hát igen, egy igazi vízfejű szervezetről van szó, túl sok a, a törzsőnök is kevés az indián, ahogy azt szoktuk mondani. Túl sok a magas beosztású, nagy fizetésű e, diplomata. A földrajzi egyensúly kérdésére is kitérnék. Az előadóhoz hasonló mondon engem is aggaszt ez a helyzet. Tehát a földrajzi egyensúly hiánya a közszolgálatlan dolgozók szempontjából igen, csak aggasztó. Az, hogy már az elején is ez a helyzet, ez különösen aggasztó, hiszen főként a dolgok elején könnyebb eh, ezt a földrajzi egyensúlyt biztosítani, mint később. Tehát ez már az elején is problémásnak tűnik. Ugyanez igaz a női alkalmazottak kérdésére, amely úgy tűnik, hogy egy állandó problémává növi ki magát. Amikor Eston asszony hivatalba lépett, akkor azt ígérte, hogy mind a tagállamok, mind a férfiak és nők tekintetében egyensúlyt fog biztosítani, aztán mégsem úgy történt. Hát ez számomra elfogadhatatlan. Ezt a három dolgot szerettem volna röviden, tömören és velősen elmondani. Köszönöm, Szavam, a kolléga is szót kért. Um. Köszönöm, elnök asszony. Hadd üdvözöljem a jelentéstevőt, Czárnecki urat, kitűnő munkát végzett. Több dologgal egyetértek. Az több dologat egyetértek abból, amit mondott, például megfelelőbb földrajzi súlyozás, illetve le kell egyszerűsíteni az adminisztratív hierarchiát, a vízfejűség problémáról, Fogla- problémával foglalkozni kell, és szeretnénk, hogyha a küldi szolgálat szinergiákat hozna létre. Ezzel mind egyetértek. Ami a, java, ami a jelentéstevő ajánlásait illeti, jó lenne, hogyha a külpolitika, mint olyan, faj súlyosabb lenne. Ezzel egyetértek. A szövegben arra történő utalás, hogy Oroszország katonai eszközöket is fölhasználhat, például Ukrajnában, amikor gazdasági előnyökre kíván szertenni, azt hiszem ez nem feltétlenül ideillik ilyen irányú módosításaim valószínűleg lesznek majd, tehát hogy ezt a megfogalmazást megváltoztassuk. De tényleg ez egy nyelvi kérdés. Két rövid kérdésem lenne a bizottság felé. Szerintem erre 15 másodperces választ is kaphatunk a bizottságtól. Nagyon egyszerű kérdések. strukturális változásokra van szükség a külügyi szolgálatban, és ehhez egy keret stratégiára van szükség, tehát egy ilyen keretet kéne alkalmazni a közös kül, külpolitikában és biztonsági politikában. Kérdezem, hogy lesz-e ilyen stratégia, vagy keretstratégia? A másik kérdésem is nagyon egyszerű. A főkép főképviselő szerepe az előző bizottságban nem volt egyértelmű, egyértelmű, így aztán ennek fényében kell elérni azt, hogy Federica Mogherini-nak jobb esélyeket adjunk arra, hogy mandátumát megfelelően töltse be. Kérdezem, hogy kiértékelik-e egyáltalán az előző fő, főképviselőt? Mit jelentkeztek még szólásra? Andrej és Celer kollégával le is zárjuk a hozzászólók listáját. Andrej, tiéd a szó. Hát, Köszönöm. Greszle asszony, elnök asszony. Hadd gratuláljak Czárnecki úrnak, az Európai Parlament alelnökének. Nagyon jó ez a dokumentum, és nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, amikor Ukrajnában jártunk egy megfigyelő misszión. Én az AFET alelnöke vagyok, és Jetemben asszony készíti a véleményt nálunk. Egyetértek azzal, amit Jetemben asszony mondott, illetve azt, azzal is, amit szárva a kolléga mondott, nagyon óvatosan kell megfogalmaznunk az ajánlásokat, főleg a második, harmadik bekezdésre gondolok. Itt az Ukrajnával aláírt társulási egyezményre gondolok, ennek a mikéntjére, illetve, illetve Oroszország szerepére, ezt nem csak a magam nevében mondom, hanem Brock úr nevében is. Ezt a két bekezdést valahogy úgy kéne megfogalmazni, hogy a realitást megfelelőben fog, tudjuk megragadni, és szerintem a következtetéseket is nagyon óvatosan kell meghozni. Úgy érzem, hogy politikai jellegű hogy a politikai jellegű meglátásokat talán ki kéne hagyni, és az audit jell, inkább az audit jelleg irányába kéne elmenni, ilyen irányú meglátásunk egyébként nekünk is lesznek az AFET-nál. Elnök, köszönöm, örülünk, hogy az AFET két éve is itt van körünkben úr. Köszönöm elnök asszony, hálás vagyok Fazek, Fazekas úrnak és Csánecki jelentéstevőnek jelentéseikért. Hogyha ezt látom, hogy a Lisszaboni szerződés most már öt éve van hatályban, és abban rögzítése került, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak létre kell jönnie az öt év talán elég lett volna arra, hogy felépítsék, megszervezzék ezt a külügyi szolgálatot. Azt hiszem azonban, hogy most már itt az ideje annak, hogy a felépítés és a belső szerveződési folyamat lezáruljék, és a szolgálat teljes mértékben működőképes legyen. Arra is rámutatnék, hogy szükséges az Európai Külügyi Szolgálatot szorosabban hozzákapcsolni, például a fejlesztési politika bizottsági területével, és egy dolog feltűnt, talán a felépítési folyamat okán rengeteg európai külön megbizatti tiszt jött létre, 23,5 millió euróba került, vagy fog kerülni ez nekünk még összességében. Hogyha ez a felépítési folyamat befejeződik, akkor azt hiszem, hogy erről az eszközről a jövőben lemondhatunk, és a forrásokat más célokra használhatjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm a külügyi szolgálat képviselőjének Patrick Csájdnak adom meg a szót, tessék. Uh, chairman, thank you very much. And... Köszönöm, elnök asszony. Szorít minket az idő, ezért röviden válaszolok a kérdésekre, és a külpolitikai ügyekben biztos hogy benne, hogy a parlament megtalálja a megoldást, erről nem is beszélnek. Először is a földrajz egyensúly hiányával kapcsolatban egy pár számot hadd mondjak. Az AD beosztásúak aránya a külszolgálatnál a 2004 utáni tagállamok képviseletében 18,6%, ami körülbelül ugyan hasonló arány, mint 21% hogyha lakosságra vetítjük az új keleti tagállamokat az unió egészéhez viszonyítva. Tehát valóban a földrajzi egyensúlyra kell törekednünk, ugyanakkor inkább az okoz problémát nekünk, hogy egyes alapító tagállamok alulreprezentáltak, és vannak más tagalmok, amelyek kicsit túlreprezentáltak, erre majd odafigyelünk. Az éves jelentésünkben beszélünk erről. Tavaly nyáron is kiadtunk egy ilyet, illetve elmúlt nyáron, erre is érdemes lenne oda figyelni. Azzal is egyet értek, hogy a férfiak és nők aránya tekintetében még van tennivalónk, akár csak ez általában jellemző a külügyre. Főként a küldöttségvezetői státuszra nem könnyű nőket találni. Mogherini főképviselő asszony, biztos vagyok benne, hogy odafigyel majd erre, de ezzel egyetértek, ez valóban egyelőre probléma. Ami az uniós küldöttségek szerepét illeti, úgynevezett delegációk szerepét eh, illeti. Itt az Európai Bizottságnak és a külszolgálatnak dolgozók vegyesen állnak alkalmazásban. Tehát a delegációk szintjén. Azt hiszem, hogy az ELSZ, tehát a külszolgálat és a különböző bizottsági főigazgatóság munkája nagyon is következetes. Az uniós álláspont koordinációja a közös diplomácia terén együttműködünk a tagállamokkal, de azzal egyetértek, hogy ezen a téren is van még tennivalónk. a költségvetési és igazgatási rendszerek egyszerűsítésével kapcsolatos megjegyzésre pedig azt mondhatom, hogy egyetértek. Remélem, hogy meg tudjuk találni a módját annak, hogy a küldöttségen dolgozó kollégák dolgát egyszerűsítsük, anélkül, hogy a különböző szereplők el, ellehetetlenítsük. A következő egy új közös és biztonságpolitikai stratégia kialakítása. Mogherini asszony az Afert bizottságban a meghallgatása során hiszen fogalmazott, szeretne a stratégiák kérdéséről egy, egy teljesen nyitott vitát folytatni. Ami pedig Kathy eh, Ashton mandátumának értekelését illeti, 2013 nyarán maga Kathy Ashton levonta a következtetéseket, eh, a szemőszék jelentésének egyébként kiváló jelentésébre is részben támaszkodva. az önök előadójának véleményével ez rendesen átfedést mutatott. Az új Lisszaboni környezetben meg kell találnunk a módját annak, hogy megfelelő legyen az EU eserek e, e, együttműködését e, biztosítsuk. A mandátum sokszor az, az Európai Unió külön megbizotjait szorosabban be kell építeni az általában az intézményrendszerbe, hiszen többüknek az in, a mandátuma túlságosan rövid időre szól. Ami pedig az áll szervezeti felépítését illeti, Többen is megkérdőjelezték eh, ezt az állítólag vízfejű eh, felépítését a külszolgálatnak. Einstein asszony is utalt arra, hogyha, hogy hogyan lehetne racionalizálni a helyzetet. A vezető eh, státuszban lévők számát vagy arányát csökkentettük, nem szeretném megerőlegezni Mogherini asszony politikáját ez ügyben, de talán önök is emlékeznek, hogy Mogherini asszony mondta, hogy száznapos időszak hát követően mm, mindenképpen visszatér majd erre a kérdésre. Remélhetőleg ez ügyben komoly előrelépés várható. Köszönöm még egyszer, hogy elmondhattam ezeket. Hogyha a számokkal kapcsolatban további részletekre kíváncsiak, akkor biztos vagyok benne, hogy semmi akadály annak, hogy ezt megosztjuk önökkel. Köszönöm, jó lenne talán. Köszönöm a tájékoztatást, jó lenne talán, ha a külügyi szolgálat feladozna az átláthatóság elérés érdekében, ami a bizottságnál is uralkodik a személyzet tárgyában. A honlapon nagyon sok információt találunk az munkatársak származását illetően, nők, férfiak arányszerű megoszlását illetően. Jó lenne, hogyha a külügyi szolgálat a bizottság mintáját, példáját követni. Sok javaslat elhangzott már ezzel kapcsolatosan. A külügyi szolgálat saját szervezetét illető információk még javításra szorulnak. Kérdés az, hogy önkéntesen megteszik ezt, vagy máshogyan jobb lenne ezen első út. Köszönöm az eszmecserét, minden elhangzott, nem minden ki részéről természetesen, te még hozzá kíván szólni, nem? Nos, akkor még egy mondat mondja Csarnecki úr. Köszönöm a megjegyzéseket, a kedvező észrevételeket is. Nos, mindenféleképpen fontos, hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, és úgy ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk, hogy vannak itt fontos gazdasági kérdések, amelyek szomszédjainkra vonatkoznak, hogy ott támadások vannak, nem csupán politikai, hanem katonai értelemben is. Oroszországra utalok, ezt világosan ki kell jelentenünk a polgáraink és adófizetőink szembeni tisztelet miatt. Elnök, a szemvevőszék tagja már az AFET-tel való együttesülésünkön hozzászól, csak egy szó. Fazakas úr, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, teljes mértékben megértem önt, látom, hogy milyen idő nyomás van itt. George Bushhoz hasonlóan járok el, amikor 25 évvel ezelőtt Magyarországon járt, ott nagy várakozással akartuk hallgatni a támogatását. Azt mondta, hogy ez az én ö, ö, ö, mondhatom, I love you, mondta ő. De aztán utána ketítette a beszédét, ennél én többet fogok mondani, tehát azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt az eddigi vita erről. Eddig jól megmutatkozott, hogy ez a jelentés mennyire foglalkoztatja önöket. Szeretnék Csánecki úrnak gratulálni, a parlament alelnökének, aki kiváló jelentést tett le az asztalra. Kiváló munkadokumentumnak tekinthetjük, megfelelő ajánlásokat tesz nem csak figyelembe vette az összes megjegyzésünket, és az külszolgálat válaszait is, hanem is eh, politikai hatással Ukrajna, eh, ukrajnai válsággal. Hát egy raportőrnek ez a dolga, nekünk a szemvőszéknek eh, az audit példákon, ellenőrzési példákon kell dolgoznunk, még az előadónak, Csernecki úrnak azonban politikai tartalommal kell ezt megtöltenie. Federico Morgherini már a Berlamont épületben kapott irodát, ami nagyon, ami majd javít az együttműködésen, ami pedig azt illeti, hogy valóban vízfejű-e a külszolgálat. David O'Sullivan, aki az igazgatója volt ennek, washingtoni nagykövet lesz, és mindannyian örültünk annak, hogy senki nem veszi át a helyét. Ez már két olyan lépés, amely azt gondoljuk, azzal a reményet töltete bennünket, hogy komolyan veszik az ajánlásainkat. Szerintem ezzel áttérünk a hetes napi rendi pontra. Szemvevőszék 8-2014-es külön jelentése az terméstől függő támogatás egységes támogatási rendszerbe való beillesztéséről. Sulina asszony a jelentéstevő, Kubikor a szemvőszék tagja szintén jelen van. Először a külön jelentést kellene bemutatni, Kubik úr öné a szó. Madam Chairman, distinguished member. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni, hogy elmondhatom különleges jelentésünket, az SPS-be történő, a Single Payment Scheme-ben történő integrálásáról az úgynevezett keresztámogatásnak. A 2003-as kap jelentéssel vezették ezt be, és most pedig egyfajta felülvizsgálatról van szó az SPS-t, a Single Payment Scheme-et a mezőgazdaságban is megjelentettük, ott ez csak részben volt eddig jelen. 2010-től kezdve 4,2 milliárd eurót ö, utaltak át a tagállamok az SBS-be, komoly döntésű lehetőségük van a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy a gazdálkodók között ezt hogyan osztják szét. Nagyon fontos volt, hogy ezek a kritériumok objektívak legyenek, ne legyenek diszkriminatív jellegűek, illetve hogy az SPS általános célkitűzéseinek megfeleljenek. Aztán ellenőriztük azt, hogy ez, a, ez az eljárás a erre vonatkozó szabályok figyelembevételével történt-e. Elmondanám, hogy milyen megállapításokra jutottunk. Egy. A, a szerződés értelmében, illetve a pénzügyi jogszabályok értelmében a bizottság felelőssége az, hogy a, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. ez esetben csak részben volt hatékony a bizottság fellépése. A bizottság a, gazdaság, a gazdáknak történő kifizetéseket nem felügyelte megfelelően, illetve a tanács által megszabott keretet nem alkalmazta megfelelően, rugalmasan. Az egyenlő bánásmód, tehát a gazdák egyenlő bánásmódjának nem feltétlenül felelt meg. A tagállamok által definiált kritériumok nem mindig feleltek meg a megfelelő pénzügyi menedzsment elvének. 2015-től kezdve lesznek új közvetlen kifizetések a gazdáknak, így aztán úgy véljük, hogy a bizottságnak egyértelmű iránymutatásokat kell kidolgoznia, és objektív és nem diszkriminatív, jell diszkriminatív jellegű kritériumokat kell számon kérni a tagállamokon. Továbbá el kell kerülni a piaci torzítást. Nos, ne felejtjük el, hogy ebben a folyamatban bizonyos plafonok is vannak, a bizottság nem alkalmazott megfelelő rendszert annak megállapodására, hogy a plafont betartották-e a tagállamok. Például Franciaország esetében túllépték a tagállami plafont. A tagállamokban nem végzett megfelelő ellenőrzéseket, nyomozásokat a bizottság, és még ott is, ahol rábukkantak hibákra, administratív okok miatt, hiszen ezek nagyon, nagyon lassúak az administratív folyamatok, ezeket a korrekciókat nem tették meg. Jó lenne, hogyha ezt megoldanák, illetve a kockázat alapú öm, öm, jogosultságokra jobban odafigyelnének. Sokszor a tagállami és az EU-s jogszabályok nem feltétlenül feleltek meg egymásnak, tehát például a kifizetések és a jogosultságok szintje túlságosan alacsony volt, vagy az is elképzelhet, az is megtörtént, hogy a gazdák többet kaptak, mint kellett volna. A nemzeti hatóságok sokszor jogalap nélkül utalták át összegeket, avagy rosszul számolták ki a jogosultság összegét. Hogyha ez nem változik meg, akkor továbbra is az SPS nem megfelelő módon lesz kifizetve a 2014-es időszak után is. Hiszen elképzelhető, hogy 2021-ig folytatják a kifizetéseket a jelenlegi szinten. Fontos tehát, hogy a, jogállami, hogy a tagállami jogszabályok megfeleljenek az EU-s alapelveknek. Negyedik dolog, 2015-től lesz egy új közvetlen kifizetési rendszer a gazdák felé. A Basic Payment Scheme fogja felválasztani az SPS-t. Ez is közvetlen kifizetéseken alapul majd, és nagyon fontos az, hogy pontosan átlátható legyen, hogy mi a bizottság kiszámítási módszere, illetve a tagállamokban ez hogyan működik. A tagállamok nagyon sok tapasztalatot szereztek már az SPS bevezetése óta, még mindig úgy találtuk, hogy eltér az ellenőrzési, ellenőrzések minőséget tagállamról tagállamra. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő referenciadataik legyenek a gazdáknak, illetve hogy megfelelő referencia adatok alapján, vagy adatokra alapozzák a tagállamok a számításaikat. Tehát egyértelmű eljárásra van szükség, megfelelő ellenőrzések, az adatok megbízhatóságát folytonosan egy, egy, ellenőrizni kell. Még egy dolog, végső következtetésünk, nagyon szakmai jellegű volt az auditunk, az összes, az, a folyamat összes szereplőjével egyeztettünk. Ez nem csak a múlt szempontjából fontos, amikor is tettünk kritikai megjegyzéseket, hanem a jövő szempontjából is nagyon fontos. A bizottság az összes ajánlásunkat elfogadta. Az új kap szempontjából fontos ez. Ezt most fogják bevezetni. Kiváló alkalom ez arra, hogy ne ismételjük meg az, a régi hibákat, hogy az új Basic Payment System jobb legyen, mint az előző rendszer. Tehát befolyással lehetünk, pozitív befolyással a gazdák közötti egyenlő bánásmódra és az euró Köszönöm. Köszönöm, Kubik úr. Ez egy rendkívül technikai jelleg, azonban nagyon jelentékeny jelentés az agrárpolitikára vonatkozik, amelynek hasonló kifizetési jogosultságokat kell biztosítania. Sulin asszony a jelentéstevő, tessék önni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Pénteken, október 17-én került sor a háromadó megbeszélésre. Alapvetően egyetértünk a szemvőszék jelentésével, és az Európai Bizottság e, együttműködő együttműködési hajlamát és másról veszük. Ugyanakkor megfelelő pénzügyi igazgatás nem mindig valósult meg, így váratlan támogatást is kaptak Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban. Az Európai Parlament azt követeli, hogy az Európai Bizottság megfelelően ellenőrizze a támogatások kiszámítását. Azt is aggasztónak tartjuk, hogy ahol a bizottság hibákat talált, ott is igen sokára javította csak ki ezeket a hibákat. Az Európai Parlament éppen ezért hangsúlyozza mindazokat a hibákat és szabálytalanságokat, amelyekre fényderült, és amelyeknek a kiavítása túlságosan sokáig tartott. Az új BPS-sel, tehát alapvető kifizetési rendszerrel kapcsolatban több elvárásunk is van. Az Európai Bizottságnak biztosítani kell azt, hogy megfelelő intézkedésekkel elejét veszi a túlságosan nagy különbségeknek, eltéréseknek, egyértelmű iránymutatást kell adni a tagállamoknak az új Basic Payment Scheme végletesével kapcsolatban, és megfelelő ellenőrzési mechanizmusokra is szükség van, főként figyelembe véve azt, hogy az Európai Bizottság felelős a költségvetés végrehajtásáért. Vielen Dank. Köszönöm, nem látok senkit szólásra jelentkezni. Baszkónak adom meg a szót a bizottság részéről, tessék. Thank you, Mrs. Chairman, Mrs. Sulin, Mrs. Kubik, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony Kubik úr. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy eszmecseré, ebben az eszmecserében részt vehetek a számövőszék jelentéséről. A termeléstől függő támogatást az egységes támogatási rendszerbe beveszik. Hallottuk az ajánlásokat. A bizottság elismeri, hogy történtek hibák a termeléstől függő támogatások egységes támogatási rendszerbe való bevételének és követni fogjuk a szemvevőszék ajánlásait. Néhány észrevételem lenne a jelenlegi jogalkotási keretről, illetve arról, hogy az új jogi keret hogyan oldja meg részben a számvevőszék által észlelt problémákat. Először is hadd mondjam el azt, hogy a jelenlegi jogszabályi keretben a termeléstől függő támogatást a bizottság és a tagállamok közösen kezelik, és így aztán a tagállamok hagyják végre az EU-s jogszabályokat, a bizottság pedig ellenőrzi és auditálja azt, hogy a EU-s költségvetéssel mi történik, mi történik természetesen meg az európai jogszabályok figyelembevételével. tagállamoknak van egy bizonyos döntési jogköre, hiszen számos típusú helyzet állhat elő, tehát rugalmasságra van szükség, de a tagállamok feladata az is, hogy különböző rend, különböző ellenőrzési és egyéb döntéseket hozzanak, hogy az Európai Unió érdekeit garantálják integrált adminisztrációs és, és ellenőrzési rendszer, az IAX jött így létre ennek folyamányaként. A bizottság feladata az, hogy ellenőrizze tehát ezeket a folyamatokat, illetve a, a tagállami, tagállami kéréseknek eleget tegyen ezzel kapcsolatban, tehát például felvilágosítást adjon. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok milyen információt, adnak át, például a plafonok használatával kapcsolatban, ez ugye digitálisan történik immár. Több esetben a tagállamokat felhívtuk arra, hogy, egy, hogy egyértelműsítsék az általuk elküldött információt, de ennek megfeleltek a tagállamok. Tehát ez a helyzet a jelenlegi jogszabályi keretben. 2015-től meg fog változni a helyzet. Lesz egy új közvetlen kifizetési rendszer, ez január 1-től, 2015. január 1-től lesz hatályos, és ezzel kapcsolatban a bizottság nagyon részletes végrehajtási szabályokat fog majd megjelentetni, ezt a tagállamok fogják nagy figyelemmel olvasni, és ugye a regionális és helyi hat, hatóságok számára is nagyon fontos ez, és itt különös hangsúlyjal szerepel a verseny torzítás elkerülésének fontos elve. Még egy dolog, amire talán érdemes kitérni, az új jogszabályi keretben a bizottság külön forrásokat rendelt a monitorozási kapacitásnak, illetve azt szeretné elérni, hogy a tagállamoknak plusz segítséget tudjunk nyújtani azáltal, hogy ellenőrizzük a munkájukat. A végrehajtó szabályokban, végrehajtási szabályokban nagyon részletesen írunk erről, és a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy ön, önkéntesen, hogy ö, alkalmazzák, alkalmaznak bizonyos folyamatokat, erről azonban tájékoztatni kell a bizottságot. Az új irányelvben, az új iránymutatásban a bizottság kimondja, hogy elemezni kell azt, és kiértékelni, hogy ki mennyire jogosult egy, egy kifizetésre, és ennek kifizetés mértékét is tisztázni kellett. Mindennek az a célja, hogy a kedvezményezetteket ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, tehát hogy korrekten számoljunk ki minden egyes jutatást. Úgy vélem, hogy ebben az új keretben megfelelően tudunk eleget tenni a parlament és a számbevőszék ajánlásainak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezáltal megfelelő jövedelem kiegészítéshez jusson a gazdák közössége, és ez minden szempontból fontos. Meldungen möchte die Berichterstattung. Nem látok senkit szólásra jelentkezni. Még egyszer a jelentéstevő Sulin asszony hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen. Igen. Miért is ne? Van is egy kérdésem ugyanis. Aggaszt kicsit valami. A szemelőszék és a bizottság miért csak idén vizsgálták -e ezt a kérdést, is miért csak a 2008-as állapotot, szerintem ennél jóval frissebb dolgokat kellene látnunk. Ez egy remek kérdés, amelyet először a szemvevőszéknek kellene feltenni. Egy kis értekezés a kollégák között. Kubik úr, tessék. Uh, ezt korábban nem tudtuk megtenni, mert még folyamatban volt az ellenőrzés. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén tesszük ezt meg, amikor az auditálásra sor kerülhető. Und die Kommission, warum, wie haben Sie geprüft? A bizottság bizottságnak mondom, hogy mi vizsgáljuk őket, ez meglepő volt? This examination. most ez a vizsgálat és a gyengeségek azonosítása egy folyamatként kell ezt tekinteni a munkánkban. És ezt figyelembe vettük természetesen a jogalkotási javaslatok alakítása során is. Tehát egy hosszú távú folyamatként kell erre tekinteni, és ezen gyengeségek nagyon sok részből állnak össze. És azt hiszem, hogy nagyon sokat ér az, hogy ezeket azonosítatok. Itt van a Conformity Clearance Procedure, amelyet már három éve javasoltunk, de a munkadokumentumban szereplő javaslatok, ezek nagy nem beépültek ebbe. Die Berichterstatterin nochmal nachfragen. Egyszer kérdezem a jelentéstevő asszonyt. Kíván ezt szólni? Ha nem, akkor ezzel ezt a naprendi pontot lezárjuk. Köszönetet mondunk a tájékoztatásért, és a szemvevő külön jelentését a mentesítés során még nyomon követjük. Köszönöm szépen. És ezzel pontosan átlépünk a nyolcas napirendi pontra. Üdvözlöm az Európai Parlament főtitkárát Klaus Vellét. Tisztelt Velle úr, örülök, örülünk, hogy itt van, mert nagyra becsüljük, hogy önnel beszélhetünk az Európai Parlament kétségvetéséről. A 2012-es mentesítésről van itt szó, sok kérdés merült fel, Tulajdonképpen a jelentéstevő órája lenne ez, de a jelentéstevő még nem érkezett meg, nem tudom, hogy jön-e. Tehát ön kapja meg azonnal a szót a 2012-es mentesítés tárgyában. Köszönöm. De, also, Entschuldigung, das kam bei mir nicht an, dass wir einen... Elnézést. Voga kolléga veszi át a jelentéstevő szerepét, tessék. Sorry, wasn't that... Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy nem tájékoztattak előbb önöket erről, de Katalin Szorinu nem tudott ma eljönni, jelen lenni, úgyhogy rám hagyta ezt a megtisztelő feladatot. 2013-ban egyébként én voltam a parlamenti költségvetés jelentéstevője, úgyhogy már szorosan együttműködtem akkor a főtitkár úrral. Akkor azt próbáltuk elérni, hogy megtakarítsunk úgy a parlamentben, hogy a parlament szolgáltatási ugyanolyan jól működjenek, és ne tegyünk kárt túlságosan a képviselőkben sem. Három évre befagyasztottuk egyébként a napi díjat, ez kb. 4 millió euró meg takarítást jelentett, a Lux díjjal kapcsolatban is megtakarításokat tettünk, illetve a fordítási költségekkel kapcsolatban is. A számvevőszék egyébként mindezen tevékenységünkről pozitív véleményt adott, de úgy vélem, többet lehet még tenni a parlament költségvetése érdekében. Azt hiszem, hogy nagyon észszerűen fogtunk ehhez hozzá. Ami a jövőt illeti, úgy vélem, hogy az Európa TV működését is gorcső alá kell helyezni, vajon ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a közvéleményt tájékoztassuk arról, hogy mit teszünk mi itt a parlamentben, vagy a felső vezetők kérdése, vagy az utazási iroda költségei. Mi megszabtuk, megszabtunk számunkra egy célt, hogy me- mekkora mennyiségű, vagy mekkora megtakarítást kell elérniük, de hát azt hiszem mindenki aláírja azt, hogy ha saját maga vesz egy jegyet, az olcsóbb, mint amit az utazási iroda kínál. Beszéljünk tehát a mostani mentesítésről. Három kérdést tennék fel főtitkár úrnak, aki remélem válaszol rá. Az első a biztonsági szolgálat tagjainak internalizálása. Megvalósult-e ez? Ez az első kérdésem. Második kérdés. Milyen lépésekre van most szükség arra, hogy a biztonsági rendszerbe történt behatolás nem régiben, a aztán a tájékoztatási kampányjal kapcsolatban, ugye 2013 fontos év volt a parlament szerepére vonatkozóan, felmértéke azt, hogy mennyire volt eredményes az a befektetés, amit ebben a kérdésben tettünk. Még egy kérdés. Milyen megtakarítással járt az intézményi együttműködés, például a tolmácsolás, fordítás területén Történt-e itt megtakarítás? Vannak-e egyéb tervek az együttműködésre vonatkozóan az intézmények között? Mert szerintem itt igenis lehet még megtakarítani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich gebe... Köszönöm szépen. Főtitkár úr, vele úr öné a szó. Köszönöm szépen, mondja vele úr. Köszönöm elnök asszony. Először talán egy rövid áttekintést nyújtanék a mi nézőt pontunkból fontos fejleményekről a 2012-es évet illetően, és ezt követően megválaszolnám a jelentéstevő helyettesének Derek vonnak a specifikus kérdéseit. Nos, egy nyomon követésről van szó a 2012-es mentesítést, illetően ami valójában a mentesítést már megkaptuk. Itt 99 százalékos volt a megfelelés, a költségvetést illetően 6 százalékkal magasabb, mint az előző évben. A mentesítési folyamat letelte után együtt megvizsgáljuk itt, hogy mi a helyzet a végrehajtással, és ez lenne a mai ülés célja is. Derek von már utalt arra, hogy jelentős strukturális megtakarításokat értünk el, nagyon szoros párbeszédben a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsággal és az elnökség, elnökséggel, ahol volt egy saját munkacsoport erre a célra, ezt csak emlékeztetül mondom. A tolmácsolás területén struktúrális megtakarításokat értünk el, évente ismétlem ezt, körülbelül 25 milliós nagyságrendben. Ez sokkal jobb felosztása révén került elérésre az üléseknek. A szerda és csütörtök délutáni ülések módosításával Strasburgi éjszakai ülések száma jelentősen csökkent. Ugye ez a ciklus vége felé volt az az év, és Ebből kifolyólag felesleges, feleslegesé váltak posztok egyes kabinokban a tolmácsolásnál. Körülbelül 40 állás helyet vontunk el a tolmács egységektől, és a politikai támogatási részlegeknek adtuk át őket. Itt legalább 10 milliós megtakarításról van szó, és 8 millióról azáltal, hogy a plenes ülések esetében autom, automatikusan mindent fordítottunk korábban, most már ezt nem folytatjuk, csupán abban az esetben, hogyha egy képviselő fordítást kér, akkor készítjük el a fordítást. Ez körülbelül 8 milliós költségeket eredményezett a múltban. Soha senki nem kért ilyenfajta fordítást. Ez tehát egy olyan megtakarítás, amely teljesítmény csökkenéssel nem járt együtt a képviselők számára. Összességében a saját fordítóink produktivitását növeltük tavaly körülbelül 50%-kal, Világos, hogy amit mi munka produktivitásnak nevezünk, azt a fordítók esetleg nagyobb terhelésnek érzik. Egyes nyelvi egységek esetében, amelyek korábban erőteljesen terhel, leterheltek voltak, kevesebb a terhelés, egyesek pedig nagyon kevéssé voltak leterhelve, nem azért, mert nem akartak dolgozni, hanem ez tulajdonképpen egy menedzsment hiba volt, amelyet időközben módosítottunk. 100 helyett vontunk el a fordítástól, és a munka politikai támogatását végző egységnek tudtuk átadni. Aztán az épületekre vonatkozó politika az Adenauer épület esetében egy 10 milliós megtakarítást értünk el, Luxemburgban egy kedvezőbb áru épület segítségével, amely szintén 5 milliós megtakarítást eredményezett egy olyan stratégiát követtünk, amely a költségvetési jelentés alapján állt, Safe and Innovate címszóval, legyünk takarékosak, ugyanakkor újítsunk. A költségvetés növekményei sokkal alacsonyabbak voltak, mint korábban. 1,9% volt ez, 2,6%-os infláció mellett, tehát reál, értékén a költségvetés zsugorodott. Új dolgokat is el kellett végeznünk, és át kellett gondolnunk, hogy milyen, melyek azok a régi dolgok, amelyek elhagyhatóak. Egy tanulmányt kértünk négy nemzeti parlament és az USA kongresszus figyelembevételével, Láttuk, hogy a képviselők részére nyújtott szolgáltatásokat javítani kell, de hét területen megtakarításokat lehet elérni. 2014-ben most már megnézhetjük így visszatekintve, hogy mi lett mindebből javulni akartunk a tudományos szolgáltatások területén, a képviselők részére nyújtott szolgáltatásokról van szó. 2013. november 1-én az elnökség hozott egy döntést, hogy az Európai Parlamentnek legyen saját tudományos szolgálat, ezt megalapítottuk, és az azóta már intenzíven megkezdte a munkát. A végrehajtás ellenőrzése során ugye itt a ö, delegált jogi aktusokra és a végrehajtáson alapuló jogi aktusokra utalok. Itt sokkal nagyobb felügyeleti tevékenységre van szükség. Nagyon sokat tettünk szervezeti szinten azért, hogy ez megvalósuljon, egy saját részleget is létrehoztunk, és megváltozott a munkamódszer is a szakbizottságokban. Most az új ciklus kezdett kezdetétől kezdődően átvilágítottuk az egyes munkaterületeket, hogy megvizsgáljuk, mely területeket nem felügyeljük rendszeresen, és arra az eredményre jutottunk, hogy mostanáig nem volt rendszerszerű egy felügyelet a nemzetközi szerződések esetében hogy az ott vállalt kötelezettségeket valóban betartják-e. Megpróbáljuk a munkánkat erősíteni a review clauses területén, még egyszer felül kell ezt vizsgálni, a határidők betartását is felül kell vizsgálni. Nos, mindezen dolgokat most szisztematikusan és automatikusan nyomon követjük. Egy harmadik súlypont, ahol közösen az volt a véleményünk, hogy nem támogatjuk kellőképpen a képviselőket, ez a logisztika területe, mert az iroda felszereléstől kezdődően. A legutóbbi ciklus során véleményem szerint elfogadhatatlan feltételek uralkodtak egyes képviselői irodákban, ahol négy-öt munkatárs dolgozott egy viszonylag szűkös helyiségben, a belga munka jog szerint ezek a munkafeltételek nem voltak megengedhetőek, nem lettek volna megengedhetőek. Az volt a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megszüntetni, és úgy döntöttünk, hogy ezer munkatársat más épületbe helyezünk át, a Scröder Mois épületbe, ezáltal jelentős teremkapacitások szabadultak fel a főépületben, és ez lehetőséget adott arra, hogy 450 plusz modult amelyben két-két munkatárs foglalhatott helyet a képviselők rendelkezésére bocsássunk itt Brüsszelben. Ez egy jelentősen jobb hely kihasználást eredményezett az irodák tekintetében. Ezt a frakciók végzik ennek kiosztását, az új ciklusban plusz 450 irodát tudtunk rendelkezésre bocsájtani. Hasonló lesz a helyzet Strasbourgban, a Havel épület rendelkezésre állása esetén 2016-ban kerül majd erre sor. Ott 350-400 plusz irodával számolunk, mert így egy plusz iroda felület jön majd létre. Így a brüsszeli főépületben a munkatársak létszemet csökkenteni tudtuk, természetesen van egy feszültség az egyéb infrastruktúra tekintetében, és nem tudom, hogy érezhető-e. Tudom, hogy érezhető ez. A liftjeink állandóan túlterheltek, a menzák zsúfoltak, ezer munkatárs eh, elhagyta a főépületet, és ezáltal az a reményünk lehet, hogy esetleg a helyzet enyhüléséhez vezet majd ez. Időközben két új menzát is megnyitottunk, a Skerdem Youth épületben és a Trier épületben, és ezáltal az a stratégiánk, hogy ne egyetlen szolgáltatót konyhától, egyetlen menza konyhától legyünk függőek, hanem nagyobb legyen a sü- sokszínűség és a verseny az étkeztetés területén is. A negyedik súlypont amely javításra szorult, az a képviselők helyi támogatása. Úgy vélem, hogy itt különösen hatékony. Ha az informatikai szolgáltatásokra gondolok, amelyek a parlament fő munkahelyein rendelkezésre állnak, ezeket a képviselők helyi irodáiban is rendelkezésre kell bocsájtani. Ezen fáradozunk, és az informatikát illetően a képviselő helyi irodájában ugyanolyan működőképességgel felszerelt informatikai eszközökre van szükség, mint a brüsszeli vagy a strasburgi irodákban. Mindez természetesen pénzbe kerül, és ha új dolgot akarunk tenni, akkor más oldalon meg is kell takarítanunk. Hét területet azonosítottunk, ahol ez elérhető volt. Részben úgy véljük, hogy itt nem vontunk el szolgáltatásokat a képviselőktől, például a szakbizottságok, szakbizottságokban a módosító indítványokat a szakbizottsági tagok nyelvére fordítjuk le, de nem automatikusan minden nyelvre. Tehát mindig lesznek olyan nyelvek, amelyek hiányoznak, amelyek az adott szakbizottságban nincsenek képviseltetve, itt is érvényes, hogyha egy képviselő, aki nincs a szakbizottságban, de módosítót kíván benyújtani, akkor a módosítót megkapja a saját nyelvére lefordítva. Tehát nem megy veszendőbe szolgáltatás ezáltal, de már nem fordítunk le automatikusan szakbizottsági szakaszban minden módosítót minden nyelvre, hiszen ez felesleges fordításokat eredményezett volna. Ez 540 ezer eurós megtakarítást eredményezett. Aztán kötöttünk egy együttműködési megállapodást a régiók bizottságával és az EGSB-vel. Az volt a véleményünk, hogy mindkét bizottság a fordítás területén túlkapacitásokkal rendelkezik. Ők először nem így találták, aztán mégis belementek ebbe, vagy elfogadták ezt. Megállapodtunk, hogy kölcsönösen jót tenne az intézményeknek, hogyha a Régok Bizottsága részéről, illetve az egész B részéről akár 80 munkatárs is átjönne az Európai Parlament tudományos szolgálatához, így a túlkapacitás leépítésre került, ezáltal az a lehetőség is fennáll, hogy az adófizetők részére pluszköltségek nélkül a Members Research Service esetében 25 munkatársat, munkatárs licitát megkétszerezzük. Így a tudományos szolgálat munkatársai rendelkezésre állnak az RB és az EGSB részére is, és ez egy valódi hozzáadott értéket eredményez, ugyanakkor a parlament örömére is szolgál ez, mert így az RB és az EGSB is igénybe veheti ezt a tudományos szolgáltatást, és ez kedvező kihatással jár majd a jogalkotás minőségére, az együttműködésre. Mindenki ugyanabban a jogalkotási ciklusban dolgozik, tehát amit előállítanak, az nem csak az egyik, hanem a másik intézmény javára is szolgál, mégpedig pluszköltségek nélkül megduplázhattuk ezen kapacitásainkat. Úgy vélem, hogy ez először történik az intézmények között, hogy ilyesmi lehetségessé válik. Úgy vélem, hogy az RB és az EGSB politikai vezetésének is köszönetet kell mondanunk emiatt, hogy ezt a rugalmasságot tanúsították. Mindezt egy politikai megállapodás is kísérte, egy szorosabb együttműködésről, egy erősebb adminisztratív együttműködésről, illetve az informatika, az épületekhez való hozzáférés, a menzához való hozzáférés tárgyában. Aztán hol lehet még megtakarítani? A harmadik dolog a tolmácsolási szolgáltatások a csúcsidőszakokon kívül tolmácsokat foglalkoztatjuk itt, de hogyha nincs rájuk szükség, akkor ugyan foglalkoztatjuk őket, de nem tudjuk ülésre beosztani. Nos, az EGSB és az RB részére is szolgáltatásokat tudnának nyújtani, és ez a mi ö, erőforrásaink jobb kiaknázását is jelenti, pénzügyi ellentételezés fejében természetesen. Az elnökség a legutóbbi ülésén engedélyezett egy intenzívebb kihasználást az RB részéről a 2015-ös évben az épületre, illetve az Európai Parlament kapacitására vonatkozóan. Negyedik dolog az informatika felhasználása. Azt hiszem, hogy intézményközi szinten kellene ezeket a termékeket használnunk. Azt a személyzeti szoftver, management szoftver, amit ideig nem használtunk, és azt várjuk, hogy 3,7 millió eurós megtakarítást érünk el 10 éves időkeretben ezáltal. Az ötödik dolog, hogyha itt félórás időt nyerhetünk a tolmácsolási ö, ö, költségekből, egy félórás hosszabbításra ö, további ö, plusz kapacitás bevetése nélkül. Aztán itt van még a papírmentes parlament, hogyha mindenki az asztalára tekint, akkor láthatjuk, hogy nem sikerült még ennek teljes körül megvalósítása, de próbáljuk a papír alapú dokumentumok használatát csökkenteni. 50%-kal csökkent az elmúlt években a parlamentben a papír alapú dokumentumok használata, talán még 10%-kal lehetne ezt csökkenteni, amikor is az MV jó példáját követjük, akik két dolgot tettek, egyrésztről nem nyomtatják ki automatikusan az összes ülés jegyzőkönyvét, hanem a jegyzőkönyveket elektronikus formában teszik közzé, másodszorban pedig képviselőnként két papíralpú dossziét bocsájtanak rendelkezésre, ami elegendő, legalábbis az MV-ben elegendő volt. Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk teljes mértékben papírmentesé válni, a holland szenetus teszi most ezt, mert azt mutatja a tapasztalat, hogyha nincsenek már papíralapú dokumentumok központi szinten, akkor gyakran a ö, különböző decentralizált irodák ö, nyomtatóit használják, és ez a legdrágább ö, módja a dokumentumok kezelésének. Tehát, hogyha központilag nincs már papír alapú dokumentum, akkor az ellenkező hatást váltanánk ki, és éppen ezért itt egy közép ö, variáns mellett döntöttünk. Aztán itt van még a Derek von hozzám intézett három kérdése. Egyrésztről a biztonság kérdéskörére vonatkozóan. Tavaly jelentős változásokat tapasztaltunk meg, illetve eszközöltünk a biztonsági szerveződést illetően. Úgy döntöttünk, hogy internalizáljuk ezen szolgálatokat, tehát a külső szolgáltató helyett, aki monopól szolgáltató, vagy duopol szolgáltató, saját munkatársaink lesznek, akik lojalitással viseltetnek az intézmény iránt, és akiket képezni tudunk, akik hosszú távon kötődnek az intézményhez, ismerik a személyek, a személyek érdekeit itt. Ez az integráció lépésről lépésre hajlik, az akkreditáció esetében is a megtakarítási célokat mostanáig elértük, sőt akár meg is haladtuk, de mindenféleképpen elértük, az bizonyos. Tudatában vagyunk annak, hogy továbbra is vannak hiányosságok. Ezek az épületen kívüli védelemre irányulnak, ahol csak kevés felépési lehetőségünk van, az épületen kívül nem gyakorolhatunk rendőri fennhatósággal járó felépéseket, különösen brüsszeli székhelyet illetően, Mostanig az volt a gond, hogy a brüsszeli hatóságok nem készek arra, hogy ö, lényegi kötelezettséget váljanak Strasburggal ellentétben, ahol veszélyhelyzet esetén megkapjuk a megfelelő támogatást. Itt volt például a kurdok tüntetése, amelyet már az előző este jelentettek több száz kurd akarta megrohanni az épületet, és persze, hogy 12 vagy 13 belga rendőr nem tudja őket feltartóztatni. Az elnökség úgy határozott, hogy erőteljesebb konzultációt folytatunk a belga kormányjal, hogy, belga, hogy a belga kormány vállalja a felelősséget a parlament épületének védelméért, az intézmény épületeinek védelméért összességében, mégpedig ezt megbízhatóbb, jobb, hatékonyabb módon tegye, mint mostanáig. Azt is át kell gondolnunk, hogy saját biztonsági installációink milyenek. Itt felvetődnek kérdések a külső kapuk, ajtók szilárdságával kapcsolatosan is, hogyha százasával rohanják meg az épületet, akkor persze, hogy ezek az ajtók nem elég stabilak. Esetlegesen itt ö, testi sérülésekre is ö, sor kerülhet, ahogyan ez történt is mindkét fél esetében. Egy hatástanulmányt is végeztünk a tájékoztatási kampányokra vonatkozóan. Van itt egy-két érdekes számadat. Ami új volt az információs kampánynál, az a csúcsjelöltre vonatkozó rész volt, és megpróbáltuk ezt a csúcsjelölti koncepciót támogatni, amennyiben TV közvetítéseket készítettünk, közös vitákat folytattunk le, és az a kérdés, hogy milyen következménye volt a csúcs jelölt koncepciójának vannak közvéleményi kutatások az egyes tagállamokban, hogy miért is mentek el végül választani az emberek, és a csúcs jelölt kérdése fontos szerepet játszott ebben a döntésben. Nem meglepő, hogy a különböző tagállamokban rendkívül eltérő a helyzet. Nagy-Britanniában csupán a megkérdezettek 1%-a számára volt fontos ok, a csúcsjelölt koncepciója nem is volt túl aktív a csúcsjelölt Nagy-Britanniában. Azt hiszem ezt elmondhatom, míg Németországban, Ausztriában és Luxemburgban akár 12%-a is a lakosságnak egy fontos okot látott abban, hogy van csúcsjelölt, ezért mentek el szavazni legalább az a sejtésünk lehet, vagy feltételezésünk, hogy körülbelül 9 millió polgár számára döntő érv volt a csúcsjelölt koncepció, koncepció, hogy elmenjenek szavazni. 9 millióról beszélek az egész Európai Unióban. Hát ez nem annyira sok, de azért mégsem elhanyagolható mennyiség. A harmadik kérdés az intézményközi együttműködést illetően úgy vélem, hogy különösen az az együttműködés, amelyet mindkét bizottsággal folytatunk, melyek szomszédaink. Nos, nagyon szorosan összekapcsoljuk a munkánkat, az adminisztrációt, az együttműködést. Ez útmutató, iránymutató. Nem kell mindig minden intézménynek részt vennie ennek az, ebben az együttműködésben, de aki részt vesz benne, az láthatja, hogy ez minden fél számára előnyös. Tehát baráti és kollegiális módon kell kezelnünk egymást. Azt hiszem, hogy jó példát szolgáltattam arra, hogy az intézmény közé együttműködés, ha észszerűen hagyjuk végre, hogyan tud többletértéket teremteni valamennyi résztvevő számára. Köszönöm elnök, köszönöm az áttekintést tíz éve itt vagyok, elmondhatom, hogy a képviselők részére a szolgáltatások valóban javultak. Most már egy időben a harmadik telefon vonalért is harcolni kellett az irodában, hát ezeknek az időknek már vége, elismeréscsemet fejezem ki ezért, és örülök, hogy az ötleteinket átvették a tolmácsás területén, a nyelvi változatok területén, a plenárist illetően 2006-7-ben volt egy jelentés, akkoriban Alexander Stubb volt a jelentéstevő. Nagyon sok vita volt emiatt a parlament többi részével, de most láthatjuk, hogy megérte ez a vita, és ez már mindenféleképpen egy jó dolog. Több kolléga kért szót, Ajala Szendernek adok szót. Sí, eh, gracias, presidenta. Eh... Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, de akkor érkeztem csak, amikor már főtitkár úr elkezdte a bemutatóját, de megköszönöm, hogy minden választ megad, sőt, néha még a kis és szemtelen kérdésekre is válaszol. Nos, lenne egy kérdésem. Ez a parlament közi delegációkra vonatkozik. Ugye történelmileg az a, állítólag javítottunk a helyzetem, hiszen folyamatos párbeszéd folyik a mi parlamenti képviselőnk és más területek parlamenti képviselők közé, nyilván pozitív, és ezek a fórumok nyilván egymással találkoznak, egyik régió ellátogat a másikba, különböző kapcsolatok folynak. Kérdésem, hogy most hogy állunk? régiben volt, múlt héten volt a türkisz hét, de hát még csak el se jutottam Brüsszelből. Tehát a kérdésem az, hogy de que Van-e esélye annak, hogy bajba juthatnak ezek a parlamentközi delegációk, vagy megtartják ezeket olyannak, amilyenek mai, amilyenek mai formájukban? Aztán, ami a fordításokat illeti, örülök, hogy most már kérni kell bizonyos esetekben a fordítás, nem automatikus. Egyébként nem csak a nem csak a képviselőket érdekelhetné egy-egy fordítás, hanem bizony vannak olyan polgárok is, szerencsére egyre többen, akiket érdekel annyira az európai ügy, hogy elolvasnák ezeket a dokumentumokat. Lehet, hogy ezt meg kéne vizsgálni, tehát a külső szükségletet is, a külső igényt is föl kéne mérni, én nem szeretnék így pluszköltséget generálni, de talán ezt fölmérhetnék. Az állampolgárokat is érdekel, érdekelni ez. Aztán az EGSB és a régiók bizottságának kérdése. Ugye a parlament azt, kérde, azt kérte tőlük, hogy a együttműködést vonjuk szorosabbra. Kérdésem a rugalmassággal kapcsolatban a Rigyog Bizottsága és az EGSZB tagjai egy kicsit aggódtak, mert mindig azzal fenyegetjük önöket, őket, hogy megszüntetjük őket. Kérdésem, hogy ezzel az együttműködéssel valóban együttműködésről beszélhetünk, vagy ez csak a halálukat megelőző fázis? utalt arra, hogy kevesebb papír alapú dokumentumra van szükség. Hát itt talán utalni kéne arra is, hogy a wifi hol van, hol nincs szerver, hol működik, hol nem. Talán ezzel is foglalkozni kéne, amikor minden papírt hirtelen kidobunk. Szeretnék önnek gratulálni ahhoz, hogy van egy olyan alelnök, aki a biztonsággal foglalkozik, Tajáni úr ez, az első alelnök, ennek nagyon örülök. De azt hiszem, arra is szükség lenne, hogy előbb-utóbb kialakítsuk egy stratégiát, hogy az ilyen típusú problémákat meg tudjuk oldani. Persze azt szeretnénk, hogy a parlament nyitott legyen a polgárok számára, ezt nyilván jár kockázatokkal, de azt garantálni kell, hogy az Európai Parlamentben dolgozó, lévő ö, személyek biztonsága garantálva legyen. Köszönöm. Főtitkár úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami a parlament közi delegáció kérdését illeti, Nos, a frakción belül voltak ezzel kapcsolatos meggondolások, hogy a parlamentközi delegációk munkáját hogyan lehetne erőt, erőteljesen összekapcsolni a szakbizottságok munkájával. Tehát itt van egy ország specifikus szakértelem a delegációban, és van egy szakértelem, egy konkrét szakértelem a szakbizottságokban. Kérdés, hogy az ország specifikus és az egyéb szakértelmet hogyan lehetne jobban összekapcsolni lesz módosítás, amennyiben a delegációkat megkérdezik, hogy mit is akarnak konkrétan elérni, és így lehetőségük lesz az eredményeiket jobban bemutatni olyan jelentésekben, amelyek valóban relevánsak. Nos, konkrét esetben a költségvetési tárgyalások során ebben az évben azt mondottuk, hogy az év végén utolsó szakaszában a Költségvetési Szakbizottsággal közös tárgyalásban, ahol 34 milliós megtakarítást kellett elérni, 13 millió elég egyszerű volt az épületek területén, mert elhangzott, hogy a Konrad Adenauer épületet később lehet beszámolni, de 11 milliót a futó munkákba kellett levonni, és az egyik döntés az volt, hogy az új ciklus kezdetén a parlament közi delegációk először meg kell alakulniuk, és a következő évtől utaznak majd, ami egyébként megfelel a normális munkamenetnek. Aztán itt van még a módosítók kérdése. Továbbra is az a helyzet, hogy a módosító indítványok, amelyeket esetleg nem fogadtak el a szakbizottságban, a plenárison újra benyújthatóak, de mindenki tudja, hogy nagyon sok olyan módosító indítvány van, amikor azt mondják a képviselők, hogy ez már nem annyira fontos, azt nem nyújtom be. Tehát azok a módosítók, amelyek a politikai vita részei, azok a plenárison való benyújtáskor minden polgár számára betekinthetőek, és nagyon sok van, de olyan módosítók is, amelyek nem annyira relevánsak, hogy még egyszer benyújtsák őket a plenárisra. Az együttműködés kérdése a két bizottsággal. Nos, azt hiszem, különösen a nagyobb partnernek kell mindig különösen kooperatívnak kell lennie. Tehát nem ő az, amelyik a szabályokat meghatározza, hanem hogyha együttműködést akar, akkor a nagyobb partnernek kell rendkívül körültekintőnek lenni, és hogyha az RB-vel vagy az EGSB-vel akarunk együttműködni, akkor mi vagyunk a nagyobb partner, tehát az a felelősségünk, hogy ez az egy, együttműködés valóban működjön, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Balkaszel alelnök a felelős, aki nemrégiben még az RB elnöke volt, és ő rendelkezik ezzel az érzékenységgel az együttműködési rend és azon ügyeket illetően, amelyek a két bizottság számára különösen érdekesek, bizonyosan ha, végre akarja hajtani, és segíteni fog nekünk az együttműködésben. Az utolsó kérdés eh, a biztonságra vonatkozik. Ez az első prioritásunk az új elnökségben. A legutóbbi ülésünkön már nagyon sokat foglalkoztunk a biztonság kérdésével. A következő eh, az elnökségi ülésen is fő téma lesz ez valószínűleg. Nos, itt nem, nincs szükség elsietettségre, alaposan tanulmányoznunk kell ezt a kérdést az épületeken kívül, illetve belül továbbra is cselekvésre, javításra szorul ez a tárgykör. De jön kolléga, mondja az elnök. Ehm, eh, Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani eh, főtitkár úrnak is, hogy egy egy ilyen általános megtakarítási elv uralkodik eh, a parlamentben. Ugyanakkor, ahogy azt mindig is mondtam és mondom, vannak olyan konkrét kérdések, amelyekre nem találtam írásban sem választ. Így tehát általánosságban megpróbálok majd konkrét a választ kapni, ami a Lux díjat illeti például, persze a parlamentnek meg kell megtakarításokat is kell e, eszközölni. Azt arról nem hallunk, hogy milyen nagyságrendű intézkedésekről van szó, mik a különböző szempontok, mik pontosak e, ezek a faktorok, pontosan mit várhatunk. Egy, egy konkrétabb, világosabb választ szeretnék kapni. We hebben onlangs een onderzoek gehad van... A parlamenti képviselők <laughs> érdekeire, pénzügyi érdekeltségekre vonatkozóan a Transparency International átvilágította, úgymond a parlamenti képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozatot. A Transparency International független munkát végez, és a vagyonnyilatkozat mellékletét is, ehhez is hozzáfértek a jövőben, hogyan, vagy ha, teljesen hasonló rendszert fogunk használni mi is az Európai Parlamentben, ami pedig a 9. oldalon található napidíjakat illeti, különböző jutatásokat Nos, van itt egy táblázat, ami lehetővé teszi, hogy el, ellenőrizzük a dolgokat, még akkor is, hogyha ez korlátozott mértéké. Nem lehetne esetleg megmondani, hogy mi lesz a, annak az ára, milyen költsége jár az majd, hogyha minden ilyen költséget, különböző jutalékokat mind-mind ellenőrzik majd. Pontosan mibe kerül az ellenőrzés ebben az esetben? A napi díja kapcsolatban nem ezt már évek óta nem igazítottuk az inflációhoz, most akkor nem tudjuk, hogy ez mennyi lesz. Hát ezzel kapcsolatban is lenne mondani valom. Hogyan fogom a szavazóknak megmagyarázni azt, hogy olyan napidőt kapok, amely nem követi az inflációt. Tehát az vijf leden van het kabinet. Öt olyan kabinet eh, tag is van, akik nagyon komoly pozícióba kerültek, nagyon komoly ö, eh, ö, eh, nagyon komoly karriert futottak be hirtelen. A 12-es, 13-as oldalon pedig a választási kampányról szól a dokumentum. Ö, a hatástanulmány érdekes lenne, hogy egyes tagállamokban például nem volt spitzenkandidát csúcsjelölt rendszer. Értem én, hogy ott kisebb volt a, a spitzenkandidát, ahol nem jelent meg abban a tagállamban, ott kisebb volt az érteklődés. 5 millió eurót kötöttünk, és mégis kevesebben mentek el szavazni ezekben az országban, mint a legutóbbi alkalommal a végrehajtott programok, intézkedések mind felsorolásra kerültek, a kommunikációs főigazgatóság vagy szolgálat megtette ezt, de hát alapvetően ahol nem volt ilyen igazi listavezető, ott kevésbé mozgatta meg az embereket ez a kampány, kevesebben mentek el szavazni, éppen ezért azokra is kellene inkább koncentrálni a következő kampány során, akik nem mennek, vagy nem mentek el szavazni. Köszönöm. Egy sor kérdés hangzott el először is a Lux dia kapcsolatosan. Itt az a lényeg, hogy van egy érzékenység a költségeket illetően, azonban nincs specifikus megtakarítási ütemterv, illetve intézkedések. A catering esetében a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak átadtuk az erre vonatkozó stratégiát. Még néhány pontot ki tudok emelni a javítást, illetően először is arról van szó, hogy különböző szolgáltatók vannak itt a házban, tehát nem egy monopól szolgáltatótól függünk, mert csak egy menzakonyha van a házban. Volt ilyen helyzet, hogyha csak egy menzakonyha van, akkor valamennyi menza leállhat. Itt most már több lehetőség van, és így verseny is van a különböző szolgáltatók között. Ezt akarjuk ösztönözni. Az új árpolitik az egészségügyi elemeket nagyobb mértékben figyelembe vettük. Egy fontos hiányosságot fedünk le a menza területen, abba az irányba akarunk hatni, hogy az egészség tudatosabb táplálkozás teret nyerjen a menzákon. Nos, itt az egészség tudatosabb táplálkozás esetében az árak sem kerültek olyan mértékben emelésre, hogy ezt a fajta táplálkozást ösztönözzük. Az áremelés 10 vagy több mint 10 éves időszak után következett be, amikor időszak alatt nem volt árkiigazítás. Ez egyfajta elhanyagolása a dolgoknak, hogy tíz évig nem, nyúltunk az, nem nyúltak az árakhoz, és most egy elég nagy ugrás tapasztalható az árakban. Most már rendszeresebben ki kell igazítani az árakat, de talán kisebb lépés, lépésekben, ahelyett, hogy még újra tíz évet várnánk, és aztán egy hatalmas áremelést hajtanánk végre. Jelenleg van egy részletes stratégia az elnökség részéről, amelyet lépésről lépésre végrehajtunk az új építési intézkedésekkel együtt. A Transparency international vonatkozó kérdést illetően nos mindent közé teszünk a saját honlapunkon, ezek az információk tehát rendelkezésre állnak a saját ö, házunkon, parlamenten belül is. Itt át kell gondolnunk, hogy van-e szükség kiigazításra. Tehát, hogyha van egy jövedelem kategória nullától valameddig, ez nem ideális. Itt a tiszteletbeli tevékenységeket is figyelembe kell venni. Bizonyos képviselők azt adták meg, hogy csak tiszteletbeli tevékenységeket gyakoroltak, de esetlegesen a végkövetkeztetés téves mindezen adatok következtében. A költség általány light touch arrangement-re utalhatok itt. Megpróbáltunk itt arra választ adni, hogy milyen megállapodásokat javasoltunk erre vonatkozóan. Volt itt egy ilyen kiadási katalógus. Nem volt ez részletesen felsorolva eddig, de most megpróbálunk erre egy választ adni, és én ezt megfelelőnek tartom. A munka helyekre vonatkozóan a parlament elnöksége döntéseket hoz, mégpedig rendszeres időközönként. Nagy többséggel hozzuk ezeket a döntéseket, mert meg voltunk győződve arról, hogy az adott személyek az alkalmas jelöltek. Az utolsó kérdés Ah a választási részvétel, én csak részvételt írtam fel, most tehát a választási részvételre vonatkozott időközben van egy trend, mely szerint minden demokratikus választáson a választási részvétel 2,5%-kal csökken az egyik választástól a másikig. Ez nem csupán az európai parlamenti, hanem a nemzeti parlamenti választásokra is vonatkozik, tehát a választási részvétel évről évre csökken, mégpedig 2,5%-kal a választások között. Most 0, valamennyivel esett vissza a választási részvétel átlagban, ez kevesebb, mint az átlagos csökkenés, és ez mindenképpen utalás arra, hogy a polgár nem csupán a parlament összetételéről dönthet, hanem arról is tud, hogy a bizottságot ki fogja vezetni. Tehát nem csupán a nemzeti parlamenti képviselőket választhatja meg, hanem a, abba is beleszólhat, hogy ki vezesse az Európai Bizottságot. Nos, ez bizonyosan ösztönzi a polgárok választási részvételét. Mi ezt a plusz választói számot 9 millióra becsüljük, és ez mindenféleképpen ennek a stratégiának a sikerét mutatja, amely erőteljesebben a személyiségekre helyezi a hangsúlyt. Arnold kolléga. I think it is vital for us to Nem szabad egy pillanatra sem elfelejteni, hogy az a pénz, amiről beszélünk, adófizetők pénze, főtétkár úr, és nekünk kutya kötelességünk az, hogy ahol lehet csökkentsük a költségeinket, kiadásainkat. Mi aggaszt engem? A jelentés 19. oldalán azt olvashatjuk, hogy AD14 vagy a fölötti posztok 4,6%-át adják az alkalmazottaknak. Ez alacsonyabb, mint a többi uniós intézményben. Az AD14 figyelmével az közösségi adót körülbelül olyan fizetés, amennyit a brit miniszterelnök keres. Minden 20. parlamenti alkalmazott, tehát többet keres, mint a brit miniszterelnök. Hát nekem ez valahogy nagyon nem tetszik. És még így is alacsonyabb, mint a többi uniós intézményben? Biztonsági kérdésekben meg kell, hogy mondjam, a magyarázat és az a biztosíték, amit kaptunk, elég, hogy meggyőzön arra, hogy nem lesz újra ilyen probléma. De erre már válaszolt, de azért föltenném a következő kérdést. Mennyit sikerült eh, meg, eh, megtakarítani, hogy megint házon belüli a biztonsági szolgálat. A irodai eh, eh, célokra kapott eh, havi illetmény. Nos, azt láttam, hogy nagyon kevés ellenőrzik ezeket a pénzeket. Nekem magamnak kell kiszámolnom a dolgokat, hogy jól menjenek a dolgok hogy valóban átlátható módon költsem el a brit választók számára követhető módon költsem el ezt a pénzt. Nekem hiányzik az ellenőrzés. Minden demokratikus rendszerben szükség van ilyenre. Egy light touch arrangementről beszélt a főtitkár úr. Hát igen, ez fontos, hogy ne szabályozzuk túl a dolgokat, de hát akkor is light touch vagy nem light touch, akkor is ellenőrizni kell. Ami a luxdíjat illeti, igen, hát ez alapvetően olyan, mintha nem is kiadásról lenne szó. Hát fél millió euróról beszélünk olyan célra, amelynek gyakorlati előnye és hozadéka semmi ami pedig a parlamenti menzát illeti, nem szabad, hogy ez veszteséges legyen. Hát amikor a parlamenti menzán ebédelek, fizessek annyit, amennyibe kerül. Ez megint csak megindok, megindokolhatatlan, megmagyarázhatatlan, hogyha rákérdeznek az adófizetők. Ennyit szerettem volna elmondani. A kollégi, hát immer für, hát immer für Nos, kolléga, ezen szakbizottság mindig foglalkozott a mandátum szabadságával és a költségek átláthatóságával, ami a mandátum szabadságát illeti különböző hagyományok vannak Európában. Ide tartozik a költség általány is, éppen ezért ez a szakbizottság ezt mindig támogatta. Főtitkár úr, tessék. Nos, egy helyesbítés, egy a húszból. ezt a kategóriát, illetően nem erről van szó, itt 70 szeméről van szó, valaha 140 munkatársunk volt, tehát ez, ez a számadat, amit ön említett, nem helyén való. Aztán vannak itt plusz intézkedések a biztonság területén, itt a plusz intézkedések révén megtakarításokat értünk el az átszervezés révén. Az külső szolgáltatás korábban kevesebbe került, mint most az állandó belső munkatársak. A megtakarítások mértékéről vitázhatunk, de bizonyosan nem jelent ez többletterhet, hanem könnyítést jelent az adófizetők szemére. A light touch arrangement nem az én kifejezés sem volt, hanem a jelentésben szereplő kifejezés, merről a parlament szavazott. Én ezt idéztem. A mi jelentésünkhöz volt ez a követelmény, és a mi válaszunk azt hiszem, hogy erre megfelelő volt. Egyébként a politikai vezető testület ebben az esetben az elnökség a felelős ezért a szabályozásért. A menzaköltségeket, illetve talán látják ezeket a grafikonokat. A deficit egyre nagyobb lett, az árak nem növekedtek, most az a deficit már csökkent 2013 óta is, de még további intézkedéseket teszünk majd, hogy a menzek deficitességét csökkentsük. Köszönöm. Uh, a jelentésben azt olvashatjuk, hogy az AD 11 és 14 és 16 közötti beosztásúak 4,6%-át adják a parlamenti alkalmazottaknak. Tehát ez 5% az 1 a 20-hoz. 77-es bekezdés. Hogyha nem jó az adat, akkor kérem, magyarázza el, hogy hogy lehet az jelentés is az általam tudott adat között. Köszönöm, azt hiszem, hogy itt különbséget kell tennünk. A főigazgatókra és az igazgatókra irányult a kérdés, és főigazgatók, illetve igazgatók száma, mennyi is a pontos számadat? Ja, also hier nach dieser Zahl 56. 56 személy van jelenleg, de az AD 10 fokozatot is el lehet érni, és így jön létre az, hogy több LD14-es fokozatú személy van, akik nem rendelkeznek igazgatói funkcióval. Ezt próbáltam kifejteni, tehát az igazgatói munkahelyek száma növekedett, de tudatosan úgy döntöttünk, hogy az igazgatókat úgy fizes, fizetjük, mint korábban egy osztályvizetőt fizettünk tehát ez egy rangsor fokozatnyi visszalépést jelentett. Erre lehetőséget adott a 2004-es statútum, amelyen rendszeresen élünk. Tehát, hogyha valakit igazgatónak vagy főigazgatónak neveznek ki, akkor először egy alacsonyabb fokozaton kell kezdenie, és aztán vagy előre, előléptetik, vagy ez nem történik meg. Elnök asszony, Piper kolléga. Köszönöm szépen. Először, és nagyon nagy örömmel veszem tudomásról, hogy a biztonság területén többet tesznek. Ez nem marad egy marginalizált terület, és hogy a jövőben a belső munkatársak oldják majd meg ezt a feladatot. Az biztonság kérdésével kapcsolatban lenne kérdésem. Én is érintve voltam, mert két tízben is kívülről az biztonsági szolgálattól kaptam egy választ, és aztán a főtitkár is személyesen bekapcsolódott, ez néhány napig tartott. Jobb lenne egy kis elővigyázatosság ezen ügyekkel kapcsolatosan, ha ezt szabad így mondanom, hogy az adatvédelemmel többet foglalkozzunk. Látom a technikai előrelépéseket, de nem kell most ezen sokat keseregni, de hogyha parlamenti képviselőként komolyan akarjuk, hogy vegyenek, akkor egy-két dolgon e tekintetben még javítani kell. Aztán itt van még egy kérdés a függetlenekkel kapcsolatosan. Azt szeretném tudni, hogy milyen kritériumok mentén lehet ott munkatársakat felvenni? Tehát ők mennyiben tudnak parlamenti asszisztenseket, munkatársakat foglalkoztatni a független képviselők? Nos, még egy kérdés. Valóban az a helyzet, hogy a parlament igazgatósága által irányítva esetleg a sztéket már nem szubvencionálják, de a vegeta, vegetariánus pizzát esetleg az adófizetők pénzéből fogják majd finanszírozni. Hát azt hiszem, hogy egy kicsit óvatosabban kellene ilyenfajta ösztönzőkkel élnünk, hiszen a táplálkozásra miért én vagyok a felelős, nem pedig a parlament igazgatása. És még egy dolog, most az üléseken már nem kapunk kávét, ez mennyi megtakarítást eredményezett? Also die letzte Frage kann ich präzise beantworten. Nos, az utolsó kérdést pontosan meg tudom válaszolni. A forró italokon a megtakarítás az én számításaim szerint, ezt persze még át kell számolnunk, fél millió eurós megtakarítást eredményezett évente. Ja. Aber die Frage war nach der Einsparung, also die A megtakarításokra kérdezett rá, tehát ez fél millió eurót tesz ki 11 millió összességében a megtakarítás, ami meg volt célozva. Számos dolgot kell itt összehozni. A víz az üléstermekben még rendelkezésre áll, nos a függetlenek munkatársait, illetően két összetevő van itt. Az egyik a függetlenek egy képviselő természetesen rendelkezhet személyes munkatársakkal, asszisztensekkel, azonos jogokkal rendelkezik, mint egy képviselő, de természetesen nincs frakciója, tehát csekélyebb ö, itt a lehetőség. A ciklus során mindig van egy elosztás, különböző elemek különféle felszerelések, a nyelvek száma, amelyeket le kell fedni a szolgáltatások tekintetében. Tehát itt a non-anscri, a függetleneknek is vannak ö, személyi munkatársai, de ezek ö, bizonyosan csak kiebb létszámok, mint a frakciókon belül működő képviselőké. A ciklus elején ö, mindig együtt határozzuk meg E, ezeket a kiigazításokat. Január 1-én kerül sor, illetve akkor lép hatályba a választások utáni első január 1-én, és akkor ezt mindig rendszeresen tekintetbe veszük. Káprandi kolléga kap szót. Ah, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A választási időszak alatt, a választási kampány során hazában, Hollandiában az összes közvita, de más tagállamokban is, az összes közvitára hatással volt az Európai Parlamenten belüli pénzügyi helyzet. Tehát gyakorlatilag komoly vitát, tartalmi vitát Európából, Európáról rendezni nem lehetett. Pedig is ezért lettünk volna itt. Nos, miről volt szó, akkor Strasbourg, hát Strasbourg minden alkalommal felmerül, és eh, hát eh, a parlament ezen úgy tűnik nem tud eh, ezzel nem tud mit kezdeni, nem tudjuk megoldani, pedig meg tudnánk oldani sok más dolgot, például napi díj, egyéb díjazások. Szerintem az egyik gonddal az átláthatóság teljes hiánya. A weboldalon persze van némi információ, de hogyha megnézzük, hogy milyen írott válaszokat ad nekünk Velle úr a kérdéseinkre. Én a teljes hiányát látom az átláthatóságnak. A parlamenti állásfoglalás 50. bekezdése az én módosításomon alapult. Azt kérjük, hogy a parlamenti képviselők jutatásait világosan és tételesen mutassák be. Szerintem az erre, történt, az erre adott válasz egyáltalán nem felel meg a kérésünk. Tehát a napi díj és egyéb jutatásokról volt, ez, volt szó az imént. Nos, kérdésem, hogy a napi díj mögött pontosan milyen számítások vannak? Miért olyanok a szabályok, amilyenek? Miért kapjuk ugyanazokat a juttatásokat, amikor Belgiumban lakunk, és nem máshol. Én úgy képzeltem, hogy hogy az ember alapvetően a hazájában lakik, és Brüsszelben, szállodában száll meg, stb. stb. De hogyha a Brüsszelben lakunk, és ugyanazt a napi díjat kapjuk, akkor valami nincs rendben. Már öt éve többször, fölmer, az öt, elmúlt öt évben többször felmerült ez a vita, de szerintem a plenáris a legmagasabb hatóság ebben a házban, és nem a főtitkár. Kérdésem, hogy a büró miért nem foglalkozik ezzel, miért nem értékeli ezt ki? És az írott válaszokban ezt sem találjuk meg. Kérdezem tehát, ön szerint miért magasabb instancia a büró, mint a plenáris? és vajon miért nem hajlandó arra, hogy ezeket a felvetett kérdéseket kiértékelje? Politikai munkáknak rosszat tesznek ezek a kérdések. Gyakorlatilag el lehet ellehetítleni a politikai munkákat ez. Hollandiában az európai parlamenti képviselőket nem veszik komolyan, és pont ezekért az ügyek, ügyek pont ezen ügyek miatt. És nagyon fontos dolgokról nagyon jó jogszabályokat hozhatunk létre, de hogyha a saját pénzügyeink területén nem vagyunk átláthatóak, akkor soha nem fognak minket komolyan venni. Tehát itt nem néhány euróról van szó, ez a politikai munkánk lényege. Kérem válaszoljon erre. Hagyjon a házat. Ja. úr, az illetékes testület, ahogyan már tavaly is kifejtettem, az elnökség, és mostanáig az elnökség mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a szabályzás mindenképpen a napi díj az általány kell, hogy legyen, és ez az Európai Unió költségvetési rendelete értelmében lehetséges. Az az előnye, hogy viszonylag cseki igazgatási ráfordítással jár, tehát mostanáig az elnök ahhoz ragaszkodott, hogy bizonyos területeket napi díjakkal fegyel le, többek között ezt a területet is, az elnökség a jövőben akár meg is változtathatja, átgondolhatja álláspontját, azonban mostanáig az a helyzet, hogy az illetékes testület magatartása ez, és ezért az elnökség a felelős. Excuse me, Chair, but this, this is... Elnézést. Elnök asszony, de ez nem volt válasz. Én nem az általánydíjról beszélek, vagy a egyéb kérdésekről, hanem el kell tudni magyarázni a, az embereknek, hogy ez min alapul, miért ennyi, amennyi. Én nem tudom, a polgárok se tudják. Átláthatónak kell lennünk, ezt mások is elmondták már, az adófizetők pénzével dolgozunk. Ennél sokkal többről van szó. Ez a válasz kiválóan mutatja, hogy hogy nem kell ezzel a problémához hozzáfogni. Azért van így, mert, ez, mert a szabályok ezt írják elő. Hát ezt én nem mondhatom el a holland közönségnek, a holland polgároknak, mert kifújolnak, és teljesen igazuk lesz. Tehát el kell tudnunk magyarázni, hogy miért van ez a napidéjünk, vagy ez az általánydíjunk, tehát átláthatóság, elszámoltathatónak kell lennünk. Nos, most jobban megértettem, itt nem azt vonja kicsit, hogy miért van általában egy általány, hanem az általány mértékét kérdez, erre kérdez rá. Nos, az elnökség a múltban abból indult ki, hogy bizonyos kiadásokat ezáltal le kell fedezni, le kell fedni. Ezek a kiadások egy listán találhatóak meg és dokumentáltak. Az általány lényegéhez tartozik, hogy ez egy általány, <laughs> lehetnek variációk, de ez a honlapon megjelenik, hogy itt milyen kiadásokat fedez ez az általány. Ön azt mondta tehát, hogy nincs általában az általány ellen, hanem ösztönözne egy vitát, amelynek a tárgya ezen általány mértéke. Elnök Pányó kolléga következik a 2013-as mentesítés jelentéstevője, ha jól értesültem. Köszönöm, elnök asszony, főtitkár úr. Örülök annak, hogy beszéltünk a parlament mentesítéséről 2012-es évre vonatkozóan. Elnök asszony, talán emlékszik ön is, én voltam az előadója a 2013-as mentesítésnek. Ez óriási felelősség, amely a vállamat nyomja, és megpróbálok felnőni ehhez a feladathoz. Például többek között nem sokára szervezek meghallgatást is a különböző főigazgatóságok részvételével, akik a régi előadó szerint, akivel felvettem a kapcsolatot, akik nagyon sokat segíthetnek az előadó munkájában. Ami magát a mentesítést, 2012-es mentesítést illeti, vannak szakmainak tűnő kérdések, mégis szerintem nagyon fontosak. Első kérdés, amelyet szeretnék önnek szegezni. A 2012-es mentesítés során azt láthattuk, hogy ről 600 millióra nőtt az átvitt pénzek mennyisége, hogyan lehet azt elkerülni, hogy ilyen óriás összegek így felhalmozódjanak. A második kérdésem a KOM, a kommunikációs főigazgatóságra vonatkozóan az externalizált, tehát a külsőleg végrehajtott intézkedések és azok árai nem eléggé részletes tisztán szerepelnek. A harmadik eh, kérdés a parlament multimédia tartalmának kezelésre vonatkozik, hmm, tehát a hatástanulmány, a, a független hatástanulmány az online multimédia eh, tartalomkezéssel kapcsolatban. Eh, következő egy árértékarányos költséghatékonysági tanulmányt az Európa tv kapcsolatban végeztek? Már a következő kérdésem. A Konrad Adenauer épület kibővítésére vonatkozó költségvetés tervezetet sikerül majd tartani? Ami szintén mindannyiunkat és aggaszt, a következő pedig a kommunikációs szemtes technikai technológiával kapcsolatban egy nagyon fontos lenne egy olyan független tanulmány vagy elvégzése, elvégzés, elvégzése, amely azt vizsgálná, hogy ezek a támadások, amelyek a parlament rendszerét érték, ezek hogyan jöhettek létre. Hát, szóval Köszönöm. Nos, először is az értékelés kérdése az IT területén, azon incidenseket követően, amelyek ezen szolgáltatások megszakadás soránál megvalósultak. Hát itt az értékelés külső szakértők bevonásával történt meg, és láthatjuk, hogy ami különösen problematikus az az, hogy a, a képviselők vagy a munkatársak bizalmas adatokhoz fértek hozzá, a parlament rendszerein belül a vendég hozzáférésen keresztül, tehát nem volt világosan meg különböztetve a vendég hozzáférés, illetve a az intézményben dolgozók és munkatársak részére egy valóban biztonságosabb hozzáférés. Itt egy zűrzavar alakult ki, mert sokan egy bizonytalan hozzáférésen kerül, jelentkeztek be a biztonságos adatbázishoz. Most ezt megszüntettük, és most valódi biztonságos hozzáférés van az intézmény dolgozói, munkatársak részére részleteiben magasan képzett külső tanácsadók vizsgálták meg ezt a helyzetet, és adtak nekünk tanácsokat, hogy milyen intézkedéseket foganatosítsunk. A Konrad Adenauer épülettel kapcsolatos költségeket illetően néhány évvel ezelőtt egy rendkívül kellemetlen meglepetésben volt részünk, és úgy döntöttünk, hogy a túlzó ajánlatokat nem fogadjuk el. A jelenlegi helyzet az, hogy tenderek vannak előrehaladott állapotban, tehát a költségvolumen nagy része már le van fedve, és úgy tűnik, hogy az elfogadott költségkereten belül, sőt jóval az alatt vagyunk, nem lesz költségtúlépés a Konrad Adenauer épület esetében. Azt hiszem, hogy egy ilyen nagy projektnél, ilyen nagymértékű projektnél első ízben történik meg ez, és egy abszolút kivételes eset, hogy a Költségvetési Szakbizottság által engedélyezett költségkeretnél maradunk. Nagyon, hossz, nagyon előre haladtunk már a tenderekkel, tehát mostanáig igencsak elégedettek lehetünk azzal, hogy mennyire a költségkeretek között maradunk. Az TV-t rendszeresen értékeltük, és az a jó helyzet állt elő, hogy a költségek jelentősen csökkentek, szinte a felére az eddigieknek, ugyanakkor viszont tudjuk, hogy a hozzáférés a termékekhez jelentősen nőtt. Tehát a költségek csökkentek, ugyanakkor viszont jelentős mértékben többen keresik ezeket a termékeket. Ez nem azt jelenti, hogy nem tehetünk még többet ezen a területen, de az is világos, hogy egy modern kommunikáció keretében a videóanyagokról nem lehet lemondani, nem lehet csak szövegekkel vagy fényképekkel dolgozni, szükség van videóanyagokra is, tehát az Európal TV fogalma félrevezető, hiszen ez nem egy televízió adó, valójában itt ez egy lehetőség a videóanyagok lehívására, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy lenne még lehetőség a javításra, még jobbak is lehetünk, tehát jobban meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk az optimális hatékonyságot elérni. Ami az ön által felvetett tanulmányt illeti, az év végéig ez elkészült, tehát most még nem született meg, de rendszeresen értékeljük a projektet. A következő költségvetés évre való átvitelekkel, transferekkel kapcsolatosan ez ö, változhat ö, a projekteket, illetően, hogy még le lehet-e bonyolítani az adott évben. Egyes esetekben szabad átvinni az egyes összegeket a következő évre. Szerintem ez nem negatív trend itt a parlamenten belül ebben az irányban. Azt hiszem, hogy nagyon ingadozó éves adatok vannak, amelyek elmozdulásokat eredményezhetnek egyik vagy másik irányban. A jövő évre vonatkozóan jó együttműködést kívánok. Elnök, Toirer kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony, vele főtitkár úr, először is köszönetet szeretnék mondani önnek a beszámolóért, amit itt megosztott velünk. Fontosnak tartom, hogy az elért sikereket ki is emeljük ehelyütt, Más alkalmakkor bizonyosan lesz még lehetőség arra, hogy ezt megtegyük. Az általunk feltett kérdésekre ön elmondta, hogy az a turista osztályú repülések száma 20%-kal növekedett. A parlament valóban nagy erőfeszítéseket tesz, hogy korlátozza, csökkentse a biznisz osztályú repülő utak költségeit, hiszen ez az adó fizetők pénzéből megy. Aztán itt van még a fordítási szolgálatokkal kapcsolatosan elért megtakarítások kérdése. Ajala Szender már rákérdezett a delegációkra. Nos, jó magam, a következő kérdést teszem fel. Látta ön arra lehetőséget, hogy bizonyos rugalmasságot érhessünk el a delegációk ülésnapjait illetően, hogyha sikerül a tolmácsolási kapacitást rugalmasan használni, és ez nem vezet többletköltségekhez. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, hogyan értékeli ön egy másik témánál, pedig a legtogatói csoportoknál az elszámolást, illetve egy új rendszer legyen, a költségvetést ellenőrzők már hosszú ideje tüskeként érzékelik a szemükben ezt a mostani gyakorlatot, talán egy szakértői csoporttal lenne -e önnek hajlandósága arra, hogy ebben az időszakban ezt a témát megvizsgálja. Klaus Velle, köszönöm talán a látogatói csoportokról először. Hát ez egy nagyon érdekes téma volt már az előző ciklus során is az elnökségen belül. Az elnökség elért bizonyos előrelépéseket, különösen a világosság, illetve az egyes költségcsoportok kategorizációját, illetően az utazási költségek, az éjszakázási, a szállásköltségek esetében világos előrelépések voltak, amelyet itt méltattunk is. Az elnökség az elmúlt ciklus során ragaszkodott ahhoz, hogy gyakorlati okokból készpénzes kifizetések is legyenek, az új elnökségnek azt hiszem, hogy e tekintetben még döntésre kell majd jutnia, hiszen más ennek az új elnökségnek az összetétele. Valószínűleg még egyszer foglalkozni kell az új elnökségnek ezzel a kérdéssel, hogy talán a mai nézőpontból erre a kérdésre technikai szempontból más választ lehet-e adni. A szakbizottsági delegációknál azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a ciklus elején egyáltalán milyen is a helyzet. Nagy részben úgy vélem, hogy ezek a ö, létesítmény tömbök ö, így megfelelnek, hiszen így a kapacitásunkat nagyon jól ki tudjuk használni. Egyes idő szlotok persze sokkal népszerűbbek, mint más ö, szlotok, így esetleg a trilógusok védelmére egyes intézkedéseket kell majd foganatosítanunk, amelyek most még a ciklus elején nem szükségesek, mert nincs olyan sok trilógus. Tehát erre még van ö, játéktér, és majd megnézhetjük később ezeket a kérdéseket. Elnök, köszönöm. Ö, Villand úr a költségvetési területen illetékes alelnököt szeretném itt most üdvözölni körünkben. Ő az utolsó hozzászólók listáján, és még van még egy pár kérdés a nyomon követési jelentést illetően. Valamennyi szóbeli kérdés mellékletének közétételére vonatkozóan jelenleg a bizottság esetében ezeket nem teszik közé a honlapon itt egy megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíteni, hogy egyáltalán ez technikailag lehetségesen, mert az átláthatóság jegyében fontos lenne, hogy itt létrehozzuk az átláthatóságot, és az írásbeli kérdésekhez a mellékleteket elküldik a bürónak, ha valaki meg akarja kapni a mellékletet, az sok bürokráciával jár. Ez egy olyan téma, amit mindig elővezetek. Aztán a tájékoztatási kampányt illetően uralkodott itt némi nyugtalanság. Itt az a kérdés, hogy a bizonyos pénzösszegek visszafizetésre kerültek-e. Aztán a nyugdíjalapokra szeretnék rákérdezni. Itt 107 millióra növekedett időközben a deficit, és nem értettük világosan, hogy ennek a deficit növekedésnek mik is az okai. Itt az állandó vitás kérdés, hogy ki is fizet. Itt valószínűleg ön ezekre a kérdésekre tud válaszolni. Aztán a 21-es kérdésnél nem volt világos válasz arra, hogy vajon az OLAF és az Európai Számvevőszék a biztonsági szolgálatok szerződését Edinboróban és az Európa házat illetően megvizsgálta, vagy sem. Itt ellentmondásos válaszok vannak a 26-es jelentésben. Nos, miért zajlottak le egyáltalán ezek az ellenőrzések ezeknél az intézményeknél? Mi is volt ott a probléma? Főtitkár úr, köszönöm. Az első kérdés a mellékletekre vonatkozóan. Megpróbáljuk ezt lehetővé tenni, ezen fáradozunk. Nem mondhatom el, hogy már ott tartunk, de fáradozunk azon az adminisztrációval, hogy ez lehetővé váljon, tehát erre a válaszom igenlő. A második kérdés a Stanisev kérelem az előzetes juttatás teljes mértékben visszatérítésre került, aztán a nyugdíj alapok kérdése, ezek a régi időből származó nyugdíj alapok, amikor a képviselők még nem tudtak itt nyugdíj jogosultságot szerezni, és egyes képviselők nek nehézségeik voltak a nyugdíjjogosultság szerzésével. Ez egyfajta segélykonstrukció volt, ez a nyugdíj ö, alap, ez az időközben már lezárult ez az alap. A kérdés tehát időközben áthidalódott. Az elnökség döntést hozott ezzel kapcsolatosan. Ez volt az első elnökség ülésem főtitkárként, az első és a második egy intézkedés csomagot fogadtunk el. Először is a nyugdíj belépési kort növeltük a nyugdíj tagok számára, a készpénzes kifizetés már nem lesz engedélyezett, és hasonló juttatási korlátozásokat foganatosítottunk, ellentételezésként viszont átvesszük a felelősséget azon kötelezettségekért, amelyeket az intézmény a nyugdíjasokkal szemben vállalt, tehát egyetlen nyugdíjas sem maradhat végül nyugdíj nélkül, ez volt az elnökségi ülés döntése 2009. április 1-én. Panaszok érkeztek a nyugdíjalap tagjai részéről ezzel szemben, időközben valamennyi panaszt jogilag kezeltek és visszautasítottak, ez azt jelenti, hogy az elnökség, az Európai Parlament elnökségének döntése amely 2009. 9. április 1 született, az egyrésztről ö, juttatáskorlátozásokat ö, tartalmaz, másrésztről viszont végeredményben mindenki hozzájut majd a nyugdíjához. Nos, tehát ez a döntés jogilag megvizsgálásra került és megerősítésre került. Tehát itt egy csökkentett alappal mindenképpen egy jutatási kötelezettség áll fenn az Európai Parlamenttel szemben ezen nyugdíjasok felé. Az utolsó kérdésre pedig írásban fogok válaszolni, ha egyetért. Elnök, köszönöm. Mindig kristálytiszta a válasz, és fontos ez az eszmecsere hiszen így láthatjuk, hogy az intézkedések, amelyeket a főtitkár első vagy második ülésén hozott, nos, ezek helyesek voltak és már megtakarításokat eredményeztek. Köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy ellátogasson ide, és köszönetet mondok a kollégáknak is, akik részt vettek ezen az eszmecserén. A 2013-as mentesítés keretében újra találkozunk majd, mi pedig a kollégákkal holnap korán reggel. Köszönöm, hogy ellátogattak. Inez. Sí, eh, solamente... Köszönöm. Elnézést. Köszönöm, elnök asszony. Főtitkár úr emlékezetébe hadd idézze még azt, hogy a igazgatókról szóló jelentése még várunk. Ezt még nem kaptuk meg. Azért mondom ezt, mert van egy elég szoros határidőnk, tehát mi hamarabb meg szeretnénk kapni a, az igazgatókról szóló jelentést. Bitte. Ja. Liegen, äh, die liegen morgen vor. Holnap ezek rendelkezésre állnak.